Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, megkezdjük a munkát, egy kicsit késve ugyan, de hát tulajdonképpen viszonylag pontosan várnunk kellett még egy kollégát. Ha nagyon zavarnám itt a beszélgetést, akkor szóljanak. Akkor szívesen abba hagyom, de hát itt meg kell kezdeni a munkát. Sok fontos vendégünk van, egy nagyon fontos témában, mindenki tudja, az ITER is napirendünkön lesz ma, és azért vannak még, akik hiányoznak. Úgyhogy kezdjük akkor Smith úrral, a kutatási főigazgatóságtól, és megkérem, hogy akkor tájékoztasson bennünket a status quo-ról, nem arra várunk itt, hogy most elmondja nekünk, hogy mennyire fontos az ITER, hiszen ezt mindannyian tudjuk, sokkal inkább arra kéne koncentrálni, hogy ha jól látom, ugye ez a szakbizottság igenis érdekelt abban, hogy az ITER létezik, és kívánjuk azt is, hogy ez így maradjon, de a pénzügyi problémákat kezelni, orvosolni kell, erre kellene ugye megoldásokat találni, ezért vagyunk ma itt. Erről folyik az eszmecsere. És mit szól parancsoljon önél szó? Köszönöm. Hölgyeim és uraim, jó, szép napot kívánok! Miután jártam már itt önöknél, korábban elmondtam, hogy a kutatási főigazgatóságon kaptam kinevezést július 1 és az ITER volt az első fájl az asztalomon. Nem volt olyan nap, amely eltelt volna, anélkül, hogy az ITER-rel foglalkoznom ne kellett volna. Szerettem volna ezt a mai alkalmat megregedni, hogy elmondjam, hogy hol is tartunk, és az illetékes költségvetéssel foglalkozó kollégák nyilván majd bemutatják a költségvetési vonatkozású tételeket, én pedig az egyéb kérdésekre koncentrálok. Szeretnénk itt demonstrálni önök felé, hogy hogyan veszük kézbe ezt a projektet, és hogy hogyan kívánjuk elkerülni a költségek elszaladását a jövőben. Miután gondolom tudják, ki szeretném rá világítani mindjárt az első prontra a figyelmüket. Ugye nagyon komplex az egész nemzeti struktúra az ITER kapcsán. Az ITER-ben részes felek a különböző módozatokban járulnak hozzá saját pénzügyi felelősségük tekintetében a projekt sikereségéhez. Fusion for Energy, ennek a, az életékes hatóságnak a neve, Barcelonában van a székhelye, és Frank Risco ennek a vezetője. Itt ül mellettem. Az Európai Unió 45%-ban járul hozzá a konstrukciós fázis alatt a költségekhez, és 9%-ban járul hozzá a többi nemzetközi fél. A bizottság az ITER tanácson belül képviseli az EU-t, és a szavazati jogok is ennek arányában oszlanak meg, miközben igyekszünk az egyhangúságra törekedni. Ösztönzőket teremtünk ezzel a rendszerrel minden érintett fél számára, de nagyon effektíven próbáljuk természetesen a menedzsmentet és a végrehajtást is keresztül vinni. Ebből adódik azonban, hogy számítani kell a komplexitásra. Európai szinten a Fusion for Energy Barcelonában, ugye a hatóság, egy közös vállalkozás jogi személyisége rendelkezik. Itt elsősorban a közbeszerzések, a feladata és a különböző ITER komponensek menedzselése. And we are currently foreseeing measures to enhance olyan intézkedésekkel kell most dolgoznunk, amelyel a projektnek a sikerességét előrébb visszük. Egy munkadokumentumot fogadtunk el nemrég, és ebben egyértelműen lefektettük, hogy hogyan kívánjuk a menedzsment struktúrát, illetve az egész vezetés kormányzás struktúráját a jövőben. És itt most a nemzetközi aspektusra gondolok, illetve a Fusion for Energy hatóságra is, amelynek a székhelye, mint ahogy mondtam, már Barcelonában van. Költségekre térnék át második pontként. Bizonyára tudják, hogy a projekt költségei eléggé elszaladtak. Emlékeztetnem kell arra, hogy az ITER megállapodást 2006. novemberében került aláírásra, kezdeti kalkulációk alapján, amelyek 2001-ből származtak. Tehát a 2001-es költség kalkulációkat a tagállamok jóvá hagyták. Az első akció az ITER szervezet részéről az volt, hogy részletesen áttekintse a tevékenységeket, de még egyszer mondom, a 2001-es kalkuláció alapján. Ez az áttekintés azt hozta magával, hogy a költségeket is felül kell vizsgálni és adaptálni kell. Miután nagyon nagy mértékűek a költségnövekedések, független hatásvizsgálatot rendelt el a bizottság, ezeket független szakértők végezték el. 2009 közepére kiderült, hogy a külső vizsgálatok lezárásra kerültek, és teljesen tiszta képünk volt arról, hogy milyen költségekkel kell számolnunk a nagy volumenű nemzetközi projekt vonatkozásában. Tekintettel ezekre a költségnövekedésekre az Európai Unió most az ITER tekintetében 1,4 milliárd eurós luktátunk most a költségvetésben, és a kollégám majd erről részletesebben is be fog számolni. Ami a projektmenedzsmentet illeti. A bizottság javaslatot tett arra, hogy milyen módon, milyen tevékenységekkel lehetne javítani a menedzsmentet. A bizottság ezt több ízben is aláhúzta, ennek fontosságát, nem csak azért, mert a Fusion for Energy szervezet léte forog kockán, hanem az egész nemzetközi szervezet léte is. Tájékoztatok Önöket arról, hogy a vezetőség mindkét intézménynél lecserélésre került, és hogy most két első osztályú vezetőnk van, akik nemzetközi szinten ilyen projektek menedzselésével foglalkoztak a korá- korábban, tehát tapasztalatuk birtokában kapták a megbízást. Kaderásban van az ITER szervezetnek a székhelye. Briszkó úr a kinevezett vezető, a főigazgató. És Barcelonában is természetesen helyzetbe kívánjuk hozni az ITER, hogy hatékonyan működhessen, hogy a célnak megfelelően tudja a tevékenységét végezni, hiszen egy nagy volumenű projektről van szó. Elküldtük önöknek tegnap este a munkadokumentumot a személyzet vonatkozásában és ezzel kívánjuk demonstrálni azt, hogy egy célkitűzésünk van, ez pedig nem más, az, hogy a jövőben elkerüljük azt, hogy elszaladjanak a költségek, és effektíven működjön, hatékonyan működjön ez a nemzetközi projekt a finanszírozás és a menedzsment tekintetében is. Nyilván nagyon ambiciózusak a célkitűzésünk az energetika és a CO2 kibocsátások visszaszorítása kapcsán, ezért nem engedhetjük meg azt, hogy eltékozoljuk a pénzeszközöket. Briszkó úr itt ül mellettem, ambiciózus cselekvési tervet határolt körül. Ennek egyes eredményeit már látjuk, megvannak az első intézkedések, amelyel a közbeszerzési eljárásokat javítani lehet, a költségek megtakaríthatók, a későbbiekben pedig bízom benne, elnök úr, hogy lesz lehetősége neki is felszólalni, hogy bebizonyíthassa, hogy javítani kívánjuk ennek a nemzetközi projektnek a hatékonyságát és a működését. Köszönöm. Mit Blick auf die Uhr möchte ich als nächsten az idő elő haradottságára szeretném megadni Zsuán úrnak a szót, tekintettel arra, hogy ezt követően egy másik tárgyalásra kell mennie. Tehát öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Ami a finanszírozás kérdését illeti, a ITER által szükségesnek tartott további költségek finanszírozását illeti, itt nagyon szigorú eljárásnak kell alávetnünk magunkat. A bizottság megpróbálta egy nagyon szoros, nagyon szigorú költségvetési kereten belül rendelkezésre bocsátani a szükséges pénzeszközöket, annak érdekében, hogy a szükséges feladatok finanszírozva legyenek. 2009. július, 2010. júliusában a tanács és a tagállamok tehát 2010 júliusában a tanács és a tagállamok azt a javaslatot tették, hogy 2012-ben és 2013-ban a kiadásokra vonatkozó előirányzások 860 millió euróval emelkedhessenek, Nos, ebből még 540 millió euró finanszírozására még nem találtunk megoldást. Tehát gyakorlatilag 400 400 millió euró áll rendelkezésre a meglévő forrásokból, és további 540 millióra van szükségünk. Ezt az 1A ezt az 1A cikkely értelmébe fogjuk megkapni. Tehát gyakorlatilag 1 milliárd euróval növekednek évente a kiadások. Időközben újra kellett számítanunk a tervezett költségeket, tekintettel arra, hogy ezt kérte tőlünk a parlament és a tanács. Tehát azt kérte tőlünk, hogy precízebben, pontosabban határozzuk meg az ITER program finanszírozási szükségletét. Különösen ami a második rovatot illeti, második fejezetet illeti, itt lehetőségünk van arra, hogy a már meglévő pénzeszközök átvitelével, az egyes fejezetbe való átvitelével újabb pénzeszközöket szabadítsunk fel. És abban az esetben, hogyha a parlament és a tanács elfogadja, már finanszírozhatjuk a jelenlegi ö, ö, folyamatokat 2010-re az ITER számára. Ezzel a finanszírozással a következőképpen birkoznánk meg. 1,4 milliárdról van szó. Átcsoportosításra kerül a kettesből, amely most már 814 millió euróra emelkedne, tehát ez állna rendelkezésünkre a 2010-es pót költségvetés miatt. 93 millió az ötösből, az adminisztratív költségekből kerülne ide, figyelembe véve, a fizetések módosítását, azok értékelését, mert ugye a minimálisra kellett ezeket csökkenteni, hiszen 54-39 milliót kell megtakarítani a fizetéseken. 18 millió a hármasban található, és 15 millió az 1A-ban az előzetesek döntéseknek megfelelően. Így globálisan reagálhatunk a finanszírozási igényekre az ITER vonatkozásában már az ősztől kezdve. Tehát teljes választ kell mind a tanácsnak, mind pedig a parlamentnek megfogalmaznunk. Hát ennyit tudok most elmondani. Nagyon fontos számunkra, hogy ezen rendelkezések összességét már mostantól kezdve elfogadják, a 2010-es pótköltségvetés és a 2011-es költségvetés tervezet előtt, mert eléggé más lesz a helyzet a jövő évben, és hogyha az ITER-t nem tudjuk finanszírozni azon eszközökkel, amelyeket most határozunk meg, komoly problémáink lesznek a jövő évben, hogyha nincsenek rendelkezésre álló eszközök a 2011-es költségvetésben. Köszönöm, elnök úr. So, ganz herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Nem utolsó sorban Brisco úrnak szeretném megadni a barcelonai ügynökségtől a szót, hogy röviden fejtse ki véleményét, ugyanis szeretnék még a jelenlévő képviselők is kérdéseiket föltenni. Köszönöm szépen néhány bevezető szót örömmel mondanék, talán két dolgot először is. Ami az ITER tevékenységének elkövetkezendő időszakát illeti, ez nagy tudományos vállalkozás. De az elkövetkezendő 9-10 évben inkább építkezésről van szó. Mielőtt Barcelonában elkezdtem dolgozni, egy külső felmérés készült és az eredmény az volt, hogy nem volt elegendő szakértő a projektre vonatkozásában, úgyhogy amikor megérkeztem, csak egyet tudtam érteni. Októbertől változtatásokat eszközöltem, például a struktúrán, most már különböző tímekből áll, és a tímek a legfőbb feladatokért felelősek bizonyos folyamatokon is változtattam a projektkezelés terén, még bizonyos ipari aspektusok vonatkozásában is, és a nyolc projekt vezetőt és tímet még az év vége előtt meg szeretném kérni, hogy vizsgálják felül ezt az új munka módszert. Végezetül pedig lehet, hogy majd személyzeti változtatásokra is sor kerül, mert pillanatnyilag nem igazán kinevezett személyek végzik ezt a feladatot, majd pályáztatni fogunk, és egy-két hónapon belül megszületik a döntés. A második dolog, amit említettek, megemlíthetek még, hangsúlyozni szeretném, hogy az ITER pillanatnyilag ö, mozgásba lendült, 2007-ben eléggé lassan indultak be a dolgok, úgy gondolom, hogy mindannyian alábecsültük azt, hogy mennyi időre van szükség majd ahhoz, hogy egy teljesen új szervezetet hozunk létre Kadarásban és Barcelonában. Illetve azt is, hogy még bizonyos finomításokra volt szükség. Hát ez az időszak még nem ért véget. És tulajdonképpen az idén indult be a valódi építkezés. És bár már nagy szerződéseket is sikerült aláírnunk. 2010 végére egy milliárd eurós ö, szerződéseink vannak ö, külmunkálatokra, ö, kötelezettségeink 25%-át teszi ki ez az, össz, ö, ez az összeg. Ha eljönnek Kadarásba, már láthatják, hogy beindult az építkezés, ö, és hatalmas épületek vázai már meredeznek az ég felé. Ugyanakkor az európai gyárakban is beindultak a, a szerződéses folyamatok, úgyhogy csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy már nem a beindulási időszakot éljük, beindultak az építkezések is. Köszönöm. Lemó urat is köszönhetjük utolsóként, de nem utolsó sorban. Neki adom meg a szót. Elnök úr, tisztelt képviselők, főigazgató úr, hölgyem és uraim! Először is szeretem, szeretném megköszönni, hogy meghívták az elnökséget erre a vitára. Nagyon rövid leszek. Ahogy önök is tudják, július másodikán a tanács következtetéseket fogadott el, amelyben újra megerősítette, hogy milyen fontosnak tartja az ITER sikerét. Azért ennek vannak föltételei. Például, hogy a 2012-es 13-as igényeket ö, kielégíthessük, a tanács ö, úgy fogalmazott, hogy a több éves pénzügyi terv plafonjait tisztába, tisztá, tiszteletbe tartsák, és az egy a ra utalt. Figyelembe kell venni a nem, felhatal, nem felhasznált előirányzatokat, és a tanács arra is utalt, hogy a módot és az összegeket nyilván majd a költségvetésről folytatott tárgyalások során kell meghatározni. Ez be is indult a három oldalú tárgyalások formájában, és először tárgyaltunk az ITER finanszírozásáról, és azt hiszem, hogy a bizottság főigazgatója már pontosított a számokat illetően. Az elnökség biztosítja önöket arról, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy elfogadható megoldást találjon minden érintett fél számára, mégpedig a lehető leggyorsabban. Az elnökség számít a bizottságra is, hogy feladatát mindenképpen ellássa és könnyítse meg a tárgyalásokat. Végezetül, mint a tanácsi ö, vegyes bizottság, ö, ügyekért felelős bizottság ö, ö, elnök ö, társelnöke, szeretném elmondani azt is, hogy a november 26-ai csúcson kell majd jóvá hagyni mindezt, ahol a bizottság az ITER projekt kezeléséről szóló reformtervezetét fogja elénk terjeszteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mindannyi résztvevő hangsúlyozta, hogy jelentőséget tulajdonít az ITER projekt folytatásának és továbbfejlesztésének. Azonban, ha jól látom, mindenki azt is hozzátette, hogy mindennek egy megfelelő szabályozott keretben kell zajlania öt hozzászólá jelentkezett, nagyon kérem őket, a további hozzászólókat is fel fogom írni, tehát nagyon kérem a hozzászólni kívánókat, hogy a kérdéseket röviden fogalmazzák meg. Jean-Jean úrnak ugyanis egy másik rendezvényre kell majd eltávoznia. Tehát, hogyha hozzá szeretnének közvetlenül kérdéseket intézni, akkor jó lenne, hogyha azt valahogy jeleznék irányunkba, hiszen akkor ezeket a kérdéseket előnyben részesítenénk. Mindenesetre most menjünk Madurel úrral kezdve a sorban, ahogy itt föl van írva nekem. Időközben már tíz jelentkező van. Köszönöm szépen, elnök úr, röviden fogok fogalmazni. Először is szeretném köszönteni a vendégeinket, és köszönöm az előadásokat. Ahogy az elnök mondta, az ITER nagyon fontos program. Most már időközben mi is jól kiismerjük magunkat a mi frakciónk támogatja is az ITER programot. Azonban van számos többek között költségvetési, menedzsment és pénzügyi probléma, mindenféle olyan probléma, amelyekről önök itt már szót ejtettek, és amelyeket eh, időközben már a mi bizottságunk is eh, megismerhetett. Aggodalmat kelt, tehát ez a számtalan probléma bennünk, eltekintve attól, hogy számos revízióra már szükség volt, és eltekintve attól, hogy a szervezeti felépítés és csomó változáson már keresztül, Smith úrhoz lenne egy konkrét kérdésem. Mit tett a bizottság az elmúlt időszakban, mit tett ön, mit tett az ön alá tartozó szervezet annak érdekében, hogy a parlament újra bizalmat, parlamentbe újra bizalmat élvezzen ez a projekt. Hiszen azt szeretnénk, hogyha a jövőben is jól zajlana ez a projekt. Tehát kérem, ne rémítsen meg minket, hanem tegyen tanúbizonságot arról, hogy a számok, amiket említett, azok helyesek, és azok az összegek, amiket ki kell fizetnünk, azok jó célokra mennek. Tegye meg azt, hogy röviden fogalmaz, és kérem, hogy támasza alá említett számokat. Nagyon nagy csodálkozásra adott okot, hogy ilyen fontos projektnél, mint az ITER, amelynek ilyen gazdasági jelentősége van, ilyen jelentős problémák vannak, és hogy az Euratom új szervezeti felépítésében kevésbé látjuk ennek a programnak a jelentőségét. Úgy tűnik, mintha hátrébb sorolták volna ezt a projektet. Igaz, hogy ugyanúgy a energiaügyi igazgatóságban van, de már máshol. Krisztiánzen úr, röviden fogok fogalmazni, a kérdésem egyszerű. Először is a képviselők többsége valószínűleg támogatja az ITER projektek. Azonban itt egy veszőt kell raknunk, azon, és azt kell mondanunk, hogy ez nem feltétlen támogatás. Három szempontot kell itt fontosként említeni. Megkaptuk uh, a bizottság álláspontját, a papíron megkaptuk a jövőbeli elképzeléseit, a jövőbeli menedzsment struktúrával kapcsolatos gondolatait és megkaptuk azt is, hogy a európai szinten ez hogy fog zajlani. Én nem vagyok abban a helyzetben, hogy megítélem ennek helyességét, azonban a menedzsment struktúrával kapcsolatban van néhány szempont, amely szempontokat meg kell vitatnunk. Ezek helyes irányba mennek, de meg kell mondanunk, hogy ezek még egyenlően csak tervek. A menedzsment képviselőjétől azt hallottuk, hogy gyakorlatilag fölállt a szervezeti struktúra, most azt kell mondjam, hogy ez nem történt meg. Éppen ezért, és ez gyakorlatilag a költségvetés szempontjában releváns kérdés, a parlament valós vizsgálat nélkül nem látja, hogy és nem fog hozzájárulni ahhoz a költségvetésből kifizetés történjen, amíg nem látjuk, hogy hogyan vannak a folyamatok, és hogyan álltak föl ezek pontosan. Egy példát is engedjenek meg, ugyanis itt elhangzott az, hogy 2001-ből származnak a költségvetési számok, és hát azok már más alap volt. Nos, ez nem igaz, mi sosem kételkedtünk abban, hogy ezek régi számok. Elolvastuk az önök jegyzékeit, és azt tűnt ki belőlük, hogy a controlling, ami éves alapon tört, történt, az, az csődöt mondott, mutatta már az eltéréseket, tehát az elvi probléma az, az az, az hogy Elfogadtuk ugyan a költségeknek a folyamatos változását, csak az a kérdés, hogy önök a saját jegyzőkönyveik ellenére éveken keresztül miért nem kezelték, miért nem dolgozták föl valahogy ezeket az eltéréseket. És ezt gyakorlatilag az önök belső ellenőrzése is, és már önök előtt is ismeretes módon rögzítette írásban. Tehát azt nem értjük, hogy a nyilvánvaló controlling hibákkal miért nem foglalkoztak, és kérdéses pontokkal miért nem foglalkoztak eddig. Ami pedig a költségvetést illeti, egy alapvető probléma van itt a költségvetéssel kapcsolatban. Először is helyesek-e a számok, helytállóak-e a számok. A tanács azt mondta, hogy nem 7,2 milliárdot, hanem 6,6 milliárdot szeretnek kiadni. Ez egy nagyon jó kér, kérés, azt is mondták, hogy 6,6 milliárdból is kihozzák, azonban arra nem kaptunk választ, hogy hogy lehetséges ez. Tehát mik a itt a mozgásterek, az nem ismeretes számunkra. Másodszorban, ami pedig a közvetlenül a költségvetést érinti, önök azt mondják, hogy november 1-én a a költségvetési tartalékokból föl lehetne szabadítani. Én azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy a parlament nem lesz kész ezt elfogadni, anélkül, hogy látnák, hogy mik a elvi új struktúrák. Nem, nem csináltunk áttételt a költségvetésben, átcsoportosítást az Euratom javára, anélkül, hogy tudnánk, hogy hogy lesz az új menedzsment struktúra, és hogy helytállóak az új számok. Egy másik probléma, nem csak az alulfinanszírozottság kérdése vetődik fel az elkövetkezendő két év tekintetében, hanem a nemzetközi struktúra is úgy van kialakítva, hogy alapjába véve nem a nemzetközi szervezet eh, rendelkezik a költségvetéssel és a műszaki eh, komponensekkel, nem ők döntenek erről, hanem ezek maguk a nemzeti ügynökségek. Tehát nyilvánvaló, és a szakértők is már e tekintetben foglaltak állást, hogy gyakorlatilag ezeknek a komponenseknek az összekapcsolása masszív többletköltségekkel fog együtt járni. Ha csak nem változtatjuk meg nemzetközi szinten az együttműködést. Tehát az a kérdés, hogy ezt hogyan fogjuk a jövőben finanszírozni. Igaz-e az a kijelentés, hogy beláthatók-e a jövőbeli többletköltségek, vagy pedig a bizottságnak és a tanácsnak választ kell adni arra, hogyha tovább szeretné folytatni a projektet, akkor ezeket a költség növekedéseket a Galileo, a GPS és a ITER projektben hogyan tudja a költségvetésen belül elhelyezni. Ebben a pillanatban a két elkövetkezendő év deficitje a költségvetésből nem finanszírozható, nem a jövőben a jövőben a, a kutatási programok megkurtítása nélkül nem tudjuk finanszírozni először is. Tehát a költségvetési jóváhagyást csak akkor tudunk adni, hogyha látjuk, hogy hogy néz ki a jövőbeni menedzsment struktúra, és az be is lett vezetve. Tehát nem elég, hogy önök kijelentik, hogy be van vezetve, ezt meg is kell mutatni. A második pedig, hogy mit teszünk azokkal a problémákkal, amelyek nem európai téren vannak jelenleg, hanem csak a jövőben mutatkoznak meg, azáltal, hogy a nemzeti struktúrákat össze kell össze kell kapcsolni. A harmadik kérdés pedig, ezt nagyon határozottan szeretném megfogalmazni, szükségünk van kijelentésekre a tekintetben is, hogy az FP7 és az FP8-al hogyan bánunk összefüggéseiben. Talán most még az ITER-ről beszélünk, de hogy honnan lesz pénz a következő további nagy projektekre, azt nem tudjuk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Az én megfontolásaim az előttem szóló kollégáimval azonosak. Én is azt gondolom, hogy ezt a projektet folytatni kell, azonban nem mondhatjuk egyszerűen, hogy 4 milliárd hiányzik, anélkül, hogy arról beszélünk, hogy honnan vesszük ezt a pénzt. Meg kell azt is mondanunk, hogy melyek azok a feltételek, amelyek mellett rendelkezésre bocsátjuk ezt a pénzt. Én több információt szeretnék, tájékoztatást szeretnék a bizottságtól, tól a tekintetben, hogy a szükséges feltételeket hogyan biztosítja először is. Először is az új számításoknak pontosnak kell lennie, és bizalmat kell, hogy ébresszen bennünk. Másodszorban garantálni kell, hogy a kiegészítő pénzforrások teljes egészében rendelkezésre állnak. Tehát nem fogunk most egy részt rendelkezésre bocsátani, és újra vitára bocsátani azt, hogy a folytatás hogyan lesz. Aztán itt van a pénz átutalásának kérdése is. Nem szabad, hogy itt ö, nagyobb költségek keletkezzenek. Azt kell biztosítanunk, hogy a projekt lefolyása ne szenvedjen késedelmet. Tehát biztosítani kell, hogy úgy folytathassuk ezt a projektet, ahogy most tervezünk. Nem szabad, hogy a költségek elmaradása, a finanszírozás elmaradása késedelemhez vezessen. Azt kell, hogy mondjam, a munkadokumentumot én még nem kaptam meg tegnap este, talán a mai vita előtt rövid idővel érkezett meg, azt kell, hogy mondjam, ez kicsit komolytalán teszi a mai eszmecserét. Sokkal jobb lenne a vita, hogyha lehetőségünk lett volna ezt a dokumentumot előzőleg elolvasni, és ez alapján föltenni most a kérdéseinket. És a második kérdésem pedig, ön említette, hogy a Future for Energy és az ITAR szervezet vezetése megváltozott, azonban az a kérdés, hogy mi történt az Európai Bizottságon belül annak érdekében, hogy több bizalmat élvezhessenek részünkről. Elnök Gosztett úr, szó. Köszönöm, elnök úr. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy ez az ITER projekt, ahogy már elhangzott, partneri keretek között jött létre, tehát partnerek vagyunk, és csak akkor támogathatunk egy ilyen projektet, ami tényleg a jövő projektje, hiszen a jövő generációk fogják élvezni ennek előnyeit. De hát a politikában időnként el kell fogadni azt, hogy ne a mai és a holnapi igényeket próbáljuk szem előtt tekinteni, hanem inkább egy kicsit messzebb menően vizsgáljuk a jövőt. A bizottság elmondta pontosításokat, és hát Megnyugodtam, mikor hallottam azt, hogy 2010-ben van lehetőség arra, hogy megoldást találjunk a szükséges finanszírozásra. Mert nem igazán tudom, hogyan lehetne azt mondani, hogy nem értünk egyet, nem támogatjuk, és nem hagyjuk jóvá ezt a pót költségvetést. Hogy nem játsszuk a tisztességes játékot a partnereinkkel, hiszen itt az Európai Unió szava hihetőségéről van szó a világban, az ilyen projektek vonatkozásában. Aztán persze arra is szükség van, hogy kilépjünk valami homályból, <clears throat> ezt ugye érzi mindenki. Kétségtelen, hogy az ITER projekt vonatkozásában nem volt eléggé átláthatóság, a kommunikáció összejött aztán, de hát értünk mindent. A 2009-es, vagy a 2000-es számok, nem 2010-es, 2011-es számok, mert ugye felmerültek olyan költségek, amelyeket nem vártunk. De hát ezt ugye meg kell magyarázni idővel. Mert ugye a jelenlegi válságos időkben, amikor minden költségvetésen szorítani kell, mindenkinek meg kell tenni a magáét, nyilván számítunk azok felelősségérzetére is, akiké ez az ITER projekt, hogy ők is spóroljanak szükséges mértékben, és ez úgy mindannyiunk számára, beleértve a parlamentet is lehetővé teszi, hogy teljes mértékben bízzunk bennük. Egy ilyen projekttel kapcsolatban nem lehet hátraarcot csinálni egyszerűen elengedhetetlenül szükséges, hogy folytassuk, amit elvállaltunk. Ehhez azonban arra van szükség, hogy teljes átláthatóságot teremtsünk. A bizottság azonban nagyon jól elmagyarázta, hogy van megoldás a szükséges költségvetés rendelkezésre bocsátására, úgyhogy sietnünk kell az elfogadásával, és jó lenne, ha nem csak a kobu döntene erről. Szávosz. Köszönöm. befektetéseink, és a kutatás egy ilyen hosszú távú befektetés, egy olyan befektetés, amiből nem mi, nem a gyerekeink profitálnak, hanem az unokáink, vagy talán még ők se. Tehát mindenképpen ezt a kockázatot vállalnunk kell. Egy hónappal ezelőtt jártam Kadarasban, és nagy hatással volt rám az ott látottak és úgy látom, hogy igen, ez a projekt, az ITER projekt halad, és biztos, hogy ez egy olyan projekt, amely az Európai Unió kutatásának egy büszkesége, vagy büszkesége lehet. Mindenképpen egyetértek az előttem szólókkal, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy hogy fogunk lépni tovább ebben a projektben. Tudomásul kell azt is vennünk, hogy ez egy politikai dolog is, ahol ez egyetlen világot átívelő projekt, ahol az Európai Unió vezető szerepet tölt be ezért nem szabad semmiképpen ezt feladni. Viszont örülök neki, hogy a felszólalók Schmidt és Joel úr elmondták az elképzeléseiket, és úgy látom, hogy hozzá látunk azhoz a dologhoz, amiről már régebben beszélünk, hogy igenis a költségvetésben nem csak spórolni lehet, hanem át lehet csoportosítani a dolgokat, mint ahogy ők ezt jelezték, és ezzel én nagyon egyetértek. Egyértelműen el kell mondani, hogy a költségvetési fegyelem ebben a projektben az elmúlt időszakban bizony nem volt a legjobb szinten, ez nem kritika, hanem ez egy tény, amit meg kell állapítani. Amikor 2006-ban a 2001-es adatok alapján hagynak jóvá egy projektet, már az egy kicsit figyelmeztető dolog. Remélem, hogy a jövőben ilyesmire nem kerül sor. Arra szeretném kérni a bizottságot, illetve a a Fusion for Energy-t, vagy minden illetékes, hogy egy ütemtervet dolgozzanak ki, amely különböző részletekben már elérkezett hozzánk, de egy egy átfogó ütemtervet a partnerekkel egyeztetve, amely a elkövetkező évekre, évtizedekre felméri ennek a projektnek a költségeit, és a, ennek a projektnek az eredményeit is. Tudom, hogy ez nem könnyű feladat, a kutatás közben mindig újabb és újabb eredmények merülnek fel, amelyek új kihívásokhoz vezethetnek, de ezt is valami módon be lehetne építeni, és úgy gondolom, hogy erre egyszerűen szükségünk van ahhoz, hogy a továbbiakban rá tudjunk borítani ennek a projektnek a folytatására, amelyet mindjárt szeretnénk. Köszönöm szépen. Madame Lepage. Lepage asszony következik. Voilà. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Köszönöm, elnök úr, a szót. Lehet vitatkozni, én egyáltalán nem vagyok olyan lelkes, mint Grosztet asszony ezzel a projekttel kapcsolatban, bár támogatom, hogy hosszú távon fektessünk be. Óriási költségekről van itt szó, és egyáltalán semmi biztosítékunk arra, hogy ha további programokkal állunk elő, főleg az agrár területen, mi a helyzet az éghajlatváltozásra? Az idén szükséges összegek vonatkozásában egyáltalán nem vagyunk biztosak abban, hogy egy, két, három, négy, öt éven belül nem kell újra kezdenünk. Ott van az összes EU politika, ami aztán egyetlen egyet szolgál, egyetlen egy projektet, még hogyha még a kísérletei alapon is. Azonnali szükségleteink vannak, a megújuló energia, az energiahatékonyság terén, vannak más kutatási területeink is, nem csak ez, úgyhogy nem tudom, hogy értelme, értelmes dolog-e a bizonyosság nélkül elkötelezni magunkat, mert utoljára kérik ezt tőlünk, és ez az, amiben nem lehetünk biztosak, hogy ez az utolsó alkalom, hogy ezt kérik tőlünk. Hát Grosztet asszony utalt a partnereinkre, hát elnök úr, a partnereink egyáltalán nem nyúlnak a zsebükbe, csak tőlünk kérik ezt, és hát az, ugye ez nem ugyanaz a káposzta. Merci, monsieur le président. Alors, moi... Köszönöm, elnök úr. Én több dolgot szeretnék mondani. Először is, ami a költségvetést illeti. Ebben a költségvetésben a kettes fejezetről volt szó, és ezt tudni kell, az agráriumot tartalmazza. Hát politikusok vagyunk, én nehezen tudom elmagyarázni a gazdáimnak a jelenlegi helyzetben, hogy 400 millió eurót fogunk elvenni innen tekintettel a jelenlegi pénzügyi helyzetre. Hát ugye ennek a következményeit fel kell majd vállalni. Aztán 15 millió az éghajlatváltozástól jött, ugye itt kellett volna a megújuló energiákat finanszíroznunk ezzel a pénzzel. És a Van Brent jelentéstől vették ezt el. Úgyhogy felmerül a kérdés, hogy most akkor mi a helyzet, ez azért történt, hogy igazi terbe kerüljön? Ami az 540 milliót illeti, nos, mi a javaslatunk? Ez a hetedik keretprogramra vonatkozik, az Euróatomra. Most akkor a fúziós projektektől vesszük ezt el? Vagy honnan? Milyen programokból? Szeretném, hogyha ezzel kapcsolatban konkrétumokat is mondanának, tehát az 540 millióról, hogy honnan jön ez majd. Ugye ott van a német fúziós projekt, vagy a spanyol. Szeretném tudni, hogy mégis honnan hogy mindenkinek megfelelő információja legyen. Másodszorban. Ön csak a 2012-es, 2013-as finanszírozásról beszélt konkrétan. Mi a helyzet ezután? 2013 után honnan lesznek források? Aztán a kadarást illeti. Én is voltam ott. Beindultak a munkálatok. És Biszkór is erre utalt. Csak hát. Teljesen illegális módon. Egyáltalán nem volt ö, semmiféle ö, közellenőrzés. Július 24-én megállapítottuk, hogy beindult az ITER építkezés, és aztán október 13-án Ozabu Botozsima úr azt írja, hogy majd csak az év végén kezdődik az ellenőrzés. Hát most kivel szórakoznak itt? Beindították a munkálatokat, elkezdték építeni az épületeket, és aztán jön majd az ellenőrzés. Hát miféle szava hihetőséget várunk itt el az állampolgároktól? Először kellett volna ezt elvégezni, és utána elkezdeni a munkátokat. Úgyhogy jelezni szeretném, hogy még építési engedélyről szó sincs. Tehát most már szétrobban a költségvetésünk, mert most már 2001 és 2010 között meg háromszorozódott, ezen kívül illegálisan tevékenykedünk, és abszolút nem vagyunk demokratikus eljárás keretei között, ami a polgárokat illeti. Köszönöm szépen, hogy ezeket a kérdéseket... Köszönöm, gondolom ezeket a kérdéseket később majd még fogjuk tudni tisztázni. Castillo asszony a következő. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen ezt az expozét is, és a világos magyarázatokat. Tudok csatlakozni az előttem szólókhoz, és nem szeretném megismételni, ami a már elhangzott, hanem inkább a problémára szeretnék koncentrálni. Erről hallottunk már az önök részéről is. Teljesen kézenfekvő, hogy vezetési problémák állnak fenn a projektben kezdve onnan, hogy az elején hogyan indult a folyamat, hogyan tudták gazdaságilag megszervezni a tevékenységet, és a megvalósításnál is azért hibák merültek fel. Érdekes egyébként ez az egész kérdés a jövőre tekintettel, hiszen tudjuk azt is, hogy ugye a vezetés a későbbiekben is hibázott, hiszen nem vette észre azt, hogy a célkitűzésektől eltértek és úgy gondolom, hogy a az igazgatásnak ez az a része, amelynek az lenne a dolga, hogy megkongassa a vészharangot, és rámutasson arra, hogy a megfelelő intézkedésekkel vissza kell térni az eredeti csapás irányhoz, ami a célkidőzéseket életi. Hát ez ebben az esetben a vezetés részéről nem történt meg. Nagy, nagyon fontos projektről van szó, amit én is támogatok, de hogyha nem működnek a dolgok, akkor nem tudom, hogy hogyan tudom meggyőzni majd a kollégáimat, akik kételkednek a projekt sikerében. Ugye újra definiáltuk a különböző területeken a célkitűzéseket, és ezért azt kérdezném, hogy hogyan kívánnak eljárni abban a vonatkozásban, hogy olyan eszközökre koncentráljon a, a vezetés, amelyek birtokában ezek a problémák generálódtak. Elnök, megszakítjuk most a kérdéseket annak érdekében, hogy Zsanzsan úr tudjon válaszolni. Nagyon érdekes kérdéseket kaptunk, és ezekre mindenképpen választ kell kapjunk, úgyhogy én azt javasolnám, hogy ezekre várjuk meg a választ. Nincs értelme tovább felgyűlni, összegyűjteni a kérdéseket, anélkül, hogy akkor válaszoljunk. Válaszoljanak rájuk. Merci, président. Je... Elnök úr, én válaszolnék a költségvetéssel kapcsolatos ö, kérdésekre, és a kollégámra bíznám az összes többit. Nos, ami a finanszírozást illeti. A források eredete, visszatérnék a kettes fejezettel kapcsolatos kérdésre. Hogy az európai agráriumot megfosztjuk-e olyan forrásoktól, amelyekre szüksége van? A válasz nem, ugyanis olyan költségvetési eszközökről van itt szó, amelyeket az év folyamán, vagyis 2010-ben nem használtunk fel. Vége az évnek, legalábbis ami az agráriumot illeti, október 15-én. Úgyhogy olyan alapokról, forrásokról van itt szó, amelyek rendelkezésre állnak, és amit normális körülmények között visszautalnánk a tagállamoknak, mert nem használtuk fel őket. Úgyhogy gyakorlatilag itt most arról van szó, hogy azt mondjuk, hogy rendelkezésünkre áll az agrár területen bizonyos összeg, és a az átcsoportosítási jogunkkal érünk az 1A felé, ahol is az ITER projekt finanszírozása található. Tehát itt nem arról van szó, hogy bármiféle forrástól is megvonnánk az európai agráriumot. 2010-ben álltak ezek rendelkezésre a költségvetésben, 2010 végén már nem állnak rendelkezésre, úgyhogy ezért sürgős a döntéshozatal ebben a témában, mégpedig az év vége előtt. Ugyanis, hogyha nem tesszük ezt meg, akkor az európai költségvetés ki, pénzköltés szempontjából elveszettnek tekinthetők ezek a források. Nos, ez az idézőjeles szerencse több oknál fogva gyakorlatilag azt jelenti, hogy sokkal kevesebbet költöttünk az agráriumban, mint amennyit előirányoztunk a 2010-es költségvetésben. Másodszorban. A 460 millió euró kérdése. erről majd a kollégám fog részletesebben szólni a hetes keretprogram vonatkozásában. Én annyit tudok elmondani, hogy a költségvetés összességéhez képest, ez a 460 millió, ez nem oly hatalmas összeg. Gyakorlatilag 2% a teljes költségvetésnek, ami egy évre rendelkezésre áll. A teljes költségvetéshez képest ez szinte semmi. A pénzügyi terv keretén belül a 2013-ig tartó pénzügyi terv keretén belül egy milliárdig rendelkezhetünk így. Nos, mi van akkor, ha tiltásra kerül sor 2013 után? A bizottság igen határozott állásfoglalást alakított ki ebben a témában. Nem is volt ez könnyű, vita a tagállamokkal a júliusi csúcson. A bizottság azt mondta, hogy szó sem lehet arról, hogy feláldozzuk az összes többi szakpolitikát egyetlen egy szakpolitika oltárán, hogyha közvetlenül fordítanám a dolgokat le. Gyakorlatilag. Más területeken nem csökkenthetjük a célokat. Nos, ezért van az, hogy gyakorlatilag szerencsésnek könyvelhető el, hogy az agráriumban rendelkezésre állnak ezek az alapok. Nos, amit mondtunk, és a továbbiakban is mondunk a, tagállamoknak, az az, hogy készek vagyunk egy bizonyos összeget rendelkezésre bocsátani, hogy a költségvetésekben a nagy ö, projekteket finanszírozunk. De a közösségi költségvetés állandó jelleggel nem finanszírozhat ilyen átcsoportosításokat. Tehát Megoldást kell találni erre a kérdésre. Ami az iter illeti, a bizottság utalt arra, hogy a köl- közösségi költségvetés 1 milliárd 4 Il devait y avoir d'autres problèmes. 1,4 milliárdig megy és tovább, nem? Másodszorban a felülvizsgálat során a bizottság utalt arra, hogy meg kell vizsgálni, ha nem átstruktúrálni a nagy projektek vonatkozásában, amelyeket adott adományokból finanszíroznak a költségvetésből. Nos, ezt mondtuk, és ezt is fogjuk mondani javaslatunkban a következő pénzügyi tervek vonatkozásában. Nos, elnök úr, ennyit szerettem volna elmondani, és szeretném megismételni és hangsúlyozni annak a szükségességét, hogy megoldást kell találni az 1,4 milliárd finanszírozására az egyeztetés során, amelyre hónap után kerül sor a tanácsban. Örömmel hallom, hogy a tanács részéről most már bizonyos nyitottság tapasztalható a bizottsági javaslatok irányában, és emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy júliusban a tanács teljes mértékben át akart csoportosítani az 1A belül, most már eltávolodtak ettől a szélsőséges állásponttól, és nagyon remélem, hogy a parlament is támogatja a bizottság javaslatot, amely a jelenlegi körülmények között próbálkozik, és az egyetlen, amelynek segítségével a határidőkön belül előre léphetünk a projekttel. Köszönöm. Köszönöm szépen a világos válaszokat, és a további kérdéseket Smith fogja megválaszolni. Köszönöm szépen. Akkor a válaszaink a kérdésekre. Először is szeretném aláhúzni, hogy nagyon értékeljük azt a támogatást, amelyet önöktől kapunk az ITER projekthez. Valóban olyan projektről van szó, amely esetében nem engedhetjük meg magunknak, hogy nem folytatjuk. Az ITER megközelítés fent kell tartani. Ha nem így teszünk, akkor az energiaellátás terén saját magunkat <laughs> visszük csapdába. És természetesen a CO2 kibocsátási célkitűzéseinket is veszélyeztetjük, és az energiaellátás biztonságát ugyanígy. Nyilván rizikós ez a projekt, de hát akárhogy is nézzük, a kutatási programok nagy része ilyen, tehát még egyszer mondom, nem engedhetjük meg magunknak, hogy nem hagyjuk végre a projektet. A, hat, a hitelünket is elveszítjük nemzetközi szinten, hogyha ezt tennénk, hiszen elkötelezettek vagyunk nagyon sok ö, ö, partner felé az egész világon, ahol elvárják, hogy mi legyünk az úttörők ebben a projektben. Tehát nem lenne jó üzenet kifelé, hogyha most visszatáncolnánk. Sanzsán kollega egyértelművé tette, hogy 1,4 milliárd eurót elő kell keríteni, de nem a keretprogram rovására. Többen szóltak ezzel kapcsolatban, és a mi oldalunkról is vég, világosá tettük, hogy a 400 60 milliót a keretprogramból befolyatni észszerű döntés. Mint új főtitkár nyilván mindent meg fogok tenni, hogy megkerüljük, elkerüljük a költségek elszaladását, és miután júliusban megkaptam a kinevezésemet, szeretném, hogyha az intézkedések végre meghoznák az eredményeket. A Fusion for Energy Barcelonában is nagyon sok változáson esett keresztül. Ezek fájdalmas változtatások voltak, de szükségesek ahhoz, hogy eredményre jussunk. És nem csak azért, hogy politikai szempontból most piros pontot írunk be magunknak, hanem azért, hogy ezek a, ezek a komplex és összetett feladatok a projektben eredményre vezessenek. Ha megnézik, visszamenőlegesen azt gondolom, hogy azért van már eredmény, amit elkönyvelhetünk. Tehát az intézkedéseket foganatosítjuk, annak érdekében, hogy a költségek és a vezetés szempontjából is jónak mondjanak bennünket, jónak értékelnek bennünket. Tegnap, illetve ma többen kaptak, megkapták a dokumentumot, a mm, a munkadokumentumot, elnézést, hogy ilyen későn, de nyilván nem azért jövünk ide, hogy botolagos pénzért könyörögjünk önök előtt, hanem a különböző megoldási opciókra is várunk javaslatokat önöktől. A tagállamok felé is fordulunk természetesen, és Briszkórnak köszönhetően megtörténtek a költség megtakarítások, és azt gondolom, hogy ez is azt mutatja, hogy nagyon komolyan gondoljuk a vezetési változtatásokat, és akkor talán a végén 1,4 milliárdnál kevesebből is megússzuk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a költségmegtakarítás megtörténjen, és hogy a két, három, négy, öt éven belüli potenciális problémákat elkerüljük, megelőzzük, annak érdekében, hogy az 1,4 milliárdot a következő években rendelkezésre álljon. Még egyszer mondom, itt a nemzetközi megítélésünk forró kockán, ezért nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy itt hibázzunk. Nem lehet feladni tehát ezt a projektet. Elnök, köszönöm szépen. Piszkó, nem tudom, hogy ön is kéri a szót. Parancsoljon. Igen, röviden akkor én is válaszolnék. Köszönöm. Volt egy megjegyzést azzal kapcsolatban, hogy hát készen állunk-e. Lehet, hogy volt egy kis félreértés, én megpróbáltam az elején elmagyarázni, hogy az ITER halad, akár mi is történik, tehát a végrehajtás, az építkezés fázisába lépünk. Az, hogy készen állunk-e a folytatásra, nos, hát erre azt tudom mondani, hogy megvan a döntés arról, hogy változtatni kell, ezeket a változtatásokat elindítottuk, lehet, hogy hat hónap, vagy még több időre van szükség, mire ezek megmutatkoznak majd, de a jó irányba mozdultunk el. Ami a költségeket illeti, a garanciák vonatkozásában, és hogy ne forduljanak elő ezek az elsz- túlzott költségek újra. Nos, hát egy ilyen jellegű projektnél nincsenek sajnos garanciák. Két év telt el, hogy az új költségkalkulációk megvannak, úgy kidolgozásra kerültek, és azt kell mondjam, hogy ezeket ellenőrizték. Többen, több független szakértői csoport megvizsgálta őket, de két évvel ezelőtt től kezdve tulajdonképpen nem is voltak rossz ö, meglepetések. Tehát még mindig ugyanazokkal a költségkalkulációkkal dolgozunk és számolunk, mint két évvel ezelőtt. Az azt megelőző két-három évben az volt a tendencia, hogy voltak rossz meglepetések, az eredeti költségkalkulációból kimaradtak ö, ö, tételek és aspektusok, de mint ahogy mondom, két éve nincsenek rossz meglepetések. A harmadik megjegyzés pedig az, hogy nagy szerződéseket ö, írunk ki, és a, az árak, amelyeket látunk az ipar részéről, mint ajánlatok, ezek megfelelnek azoknak a költségkalkulációban szereplő adatoknak, amelyeknek a birtokában vagyunk. Tehát a szerződések, amelyeket most meg fogunk kötni, tulajdonképpen alatta is maradnak, alatta vannak a kalkulációknak. Ez is azt mutatja, hogy jók tulajdonképpen a kalkulációk, sőt, több esetben egy kicsit talán magasabbra is lőtték be őket, mint ahogy most a szerződés alapján látjuk. Ami a 6,6 illetve 7,2 milliárdot illeti, ugye több kontingensben is gondoltunk, az egyik az a 660 milliós forgatókönyv volt az egyik, éppen ezért a korábbi kontingenseket leépítettük. De még egyszer mondom, az ilyen dimenziójú projekteknél egyszerűen megvannak a kontingensek, és tulajdonképpen a, az egyik időszakban megmutatkozó tendencia lehet, hogy egyszerűen megfordul a következő pár hónapban. És éppen ezért itt helyreállításra is szükség lesz a megközelítésben magam részéről az az ambícióm, hogy nyilván eh, a megtakarításokat egy, egy, egy kontingens alapba csorgassuk bele, és akkor onnan lehetne a további finanszírozást biztosítani. A kapacitások vonatkozásában, illetve a eh, figyelmeztető rendszerekre vonatkozóan is volt egy kérdés. Hát a projektmenedzselésen belül, amelyet ugye most állítunk fel, ezekre is oda fogunk figyelni. A projekt előre haladása úgy fog megmérettetni, hogy nyilván látni kell, hogy sikerült-e a munkálatokat végrehajtani olyan módon, ahogyan az elején ígértük. Szabványtechnikákat használunk, és ez is azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem a sötétben tapogatózunk, hanem megfelelő paraméterek mentén történhet az ellenőrzés. Aztán volt egy megjegyzés a kadarási munkálatokkal kapcsolatban. Nos, a francia hatóságokkal nincs nekünk dolgunk, a nemzetközi hatóságokkal kell egyeztetni kadarás kapcsán de nincs semmiféle illegális építkezés, mivel az építkezési engedélyek megvannak, ezért mertük elkezdeni az építkezést. De természetesen szükség van további engedélyekre, és szívesen válaszolok még ehhez kapcsolódó további kérdésekre. Elnök, köszönöm, még lesznek hozzászólók, Odi úr az első. Köszönöm, elnök úr. Végre a parlamenthez fordultak. Végre beszéltünk a parlamenti képviselőkkel a bizottsággal és a tanácssal. Több mondani valóm is lenne. Először is az ITER-ről. Nos, működik a dolog, ez a tokamak technológia, amely kis ö, léptékben működik, nagy léptékben a csillagoknál látjuk, ö, olyan hidrogén atomokról van szó, amelyek fuzionálnak, nem nagy a szindioxid kibocsátás, és nagyon sajnálom, hogy sokszor a költségvetési aspektusok előre járnak, mint a tudományosak. A második megjegyzésem. Grosztet asszony elmondta, hogy nagyon keveset beszélünk a nemzetközi és világdimenziókról ezen projekt vonatkozásában. 85-ben indított a Gorbecsev úr Oroszországban, aztán ott van Kína, Japán, India, Brazília is jelentkezett. Az EU-Ázsia csúcson egy szó sem hangzott el erről az együttműködésről. Miért nem tárgyalunk Kínával? Azokkal a diákokkal például, akik távoktatásban vehetnének részt eh, ezen projekt keretén belül. Miért nem vizsgáljuk meg kínai barátainkkal ezt az egészet általánosságban, és mindenkivel, akit érint ez? Miért nem tudjuk megosztani ezt a nehéz pillanatot másokkal? Ami a költségvetést illeti, ezzel fejezném be. Remélem a bizottság megbocsát nekem, de mi különböző javaslatokat készítünk, legyen az az agrárium, vagy más terület. Másképp kell beszélni a dolgokról. Ez nem azt jelenti, hogy elveszük a különböző fejezetekből a pénzt. A 140 milliárdos költségvetésből, amikor számolunk, akkor 1 milliárd itt marad meg, 2 ott, a beruházási alapba 5 milliárd. nyilván a különböző fejezetekből megmarad egy bizonyos összeg, és ezzel segítünk ezen a projekten. Aztán az Európai Bizottság, ami egyébként nem eléggé foglalkozott ezzel a költségvetési aspektussal, jó lenne, hogyha valamilyen beruházási fejezetet is beiktatna a működés mellé, hogy a nagy beruházásokat, a Galileót, az ITER-t, e a nagysebességű vonalak, a digitális televízió és társai. Európának igenis be kell ruháznia, főleg az ITER-be, ezt Barózó is elmondta, a bizottság viszont nem foglalkozott eleget a mérnöki részével, a beruházással, és ma hallottuk, hogy lesznek majd javaslatok a következő költségvetési terv keretén belül. Nyilván muszáj ezzel foglalkozni, nem csak ezekkel, ezzel az egy projekttel, amely esetleg egy-két-három évnél tovább tart, hanem több pénzügyi terven túl is lép. Be kell ruháznunk, ezt. Trautmann asszonyi a szó. Elnézést. Köszönöm, elnök úr. Nagyon sok kérdés merült fel a költségvetés vonatkozásában. Én egyszerűen csak a következőt szeretném elmondani. Egyszerűen nincs rosszabb annál, hogy állandóan megfolytja az embert egy projekt vonatkozásában a pénzügyi probléma, és az, hogy egyszerűen nem lehet megérteni azt, hogy hogyan működik a projekt. Két feltétel van ahhoz, hogy a parlament ezt magáénak tudhassa. Az egyik az, hogy legyen megfelelő finanszírozás, és ez a finanszírozás ne a mi ö, költségvetésünk márzsait használja fel az ITER márzsához. Nagyon komplikált ezt elmagyarázni, mert felmerülhet a kérdés, hogy ö, amikor a közkiadások végrehajtására kerül sor, amikor ott vannak a tejtermelők, akikkel találkozni kell, vagy mindenféle más gazdával, akkor nem tudjuk elmagyarázni nekik azt, hogy az agrár marzsokat nem használták föl. Állandóan arról beszélünk, hogy csökkennek a kohéziós alapok. Pedig van egy olyan projektünk, amely hát késlekedik, mert hogy ez egy hosszú távú projekt, ezért ez teljesen normális is. Ezt egyszerűen nem lehet politikailag megmagyarázni. A második feltétel, és itt el kell mondanom, hogy a márzsok és a közkiadások végrehajtásának szintjének megmagyarázása politikai stratégia kategóriába tartozik. Igenis ambíciózus tervekre van szükség, ha ennyi mázsunk van, ez azt jelenti, hogy nem igazán értük el a céljainkat. Ez az egyik probléma. Hogy aztán ezeket tudjuk itt összegyűjtögetni, ez nem megfelelő érv. Tényleg több éves költségvetésre van szükség, és a kockázatokra is számítani kell. Ezzel kapcsolatban együtt, egyetértünk, hogyha a bizottság 1,4 milliárdot ö, ö, célzott meg, akkor ezzel kell operálnunk. Nem lehet így ö, folytatni a munkát, hogy á nem, hát akkor az egyából, vagy a kettőből, de hát esetleg átcsoportosítjuk, mert így megsporolhatunk valamit. Nem, ez így nem működhet. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a tanács a parlamenten folytatott tárgyalásokban elkötelezze magát, hogy a bizottság nyúlhat a saját forrásokhoz, mert ez szükséges. És hogyha a bizottság szava hihető akar lenni a parlament szemben, olyan javaslatokat kell megfogalmazni, amelyeknek segítségével mérhető annak a döntésnek a súlya, amelyet évente hozunk a költségvetés vonatkozásában, és ami hosszú távon biztosítja azt, hogy a fenntartható fejlődés, az energia, a zöld munkahelyek, a kutatás terén optimális eredményeket érjünk el, amennyit csak akarunk. Miért? Már is befejezem, mert Japán befektet a kutatásba. Az Egyesült Államok is. Mindenki az új technológiákba és a zöld technológiákba, még a kínaiak is, és ezek már előttünk is járnak. Mi meg egyetlen egy dologra koncentrálunk, ott volt a Galileo. Hű, de sokáig tartott, mire megoldottuk ezt a problémát. Úgyhogy nem keveset kellett várnunk a döntésre. Végezetül azt mondanám még, hogy a bizottságnak ö, nagy elvárásokat kell támasztania, és hogy az új tím tényleg foglalkozhasson ezzel, és vállalják fel azokat a felelősségeket, felelősségi köröket, amelyekkel majd el kell számolniuk a bizottság előtt. Mindenek világosnak kell lenni, és nagyon remélem, hogy ebbe az irányba haladunk, mert nagyon szeretném, hogyha sikeres lenne ez a projekt. Köszönöm. Thank you very much. Turmes úr, köszönöm. Két-három kérdésem lenne a panelben ülőkhöz, a belga elnökséghez is intézem az egyiket. A helyesen vagyunk informálva, akkor a tanácsban folyik egy eszmecsere a jogi alapról, azzal kapcsolatban, hogy a pénzügyi díl, a pénzügyi megegyezést hogyan hozzák alap alá. Mi úgy értettük, hogy a tanács visszautasítja az intézményközi megállapodást 2006-ból jogi alapnak tekinteni, és inkább a 312-es cikket tartja megfelelő jogi alapnak. Úgyhogy nem tudom, hogy a belga elnökség tudna egyfajta ö, tájékoztatást adni, hogy hol is tartunk most ezzel kapcsolatban. Ami pedig a költségeket illeti. Önök azt mondták, hogy aktualizálták a költségeket, részletekben hallhatnánk -e erről? Tehát a, a működési költségek napi szinten mit jelentenek? És a vezetés. És amennyiben leszerelnék a, a, és a projekt nem valósulna le, akkor ennek milyen költségei lenne? illetve a beruházás költségei, amelyek szinte már kontrollálhatlanak, ezek hoda, hova vezetnek. Tehát tulajdonképpen a 2001-es kalkulációk, a működés, illetve a leszerelés, a reaktor leszerelése kapcsán ugyanazok-e, mint ma. Azt hiszem, hogy a parlament teljes egész részéről ez egy nagyon fontos, mert az átláthatóság nélkül tulajdonképpen megint csak az lenne az eredmény, hogy a költségek elszaladnak, és mi pedig nem is tudnánk erről. Aztán van még egy kérdés. Hiszen önök azt mondják, hogy mindenképpen végre kell hajtani ezt a projektet. Lehet, hogy önök nem értenek veled egyet velem, de ugye a kutatás első fázisában tartott az ITER, aztán ezt követően valamikor 2040 vagy 50-ben lesz egy demonstrációs projekt, és lehet, hogy akkor a reaktort Japánban építik majd fel. És majd azt követően, hogyha a demonstrációs projekt sikeres lesz, akkor lesz az egésznek kereskedelmi vonatkozása is. Tehát 2090 előtt, vagy 2100 előtt még optimista forgatókönyvekkel is, lehet, hogy semmiféle eh, üzleti kereskedelmi vonatkozása nem lesz ennek a projektnek. Lehet, hogy eh, Odi úr nem örül annak, még ha figyel is egyáltalán, hogy mit fogok mondani. Odi úr, tehát önnek válaszolva mondom azt, hogy mi zöldekként nyilván támogatjuk a kutatásokat, de hogyha globális energiakrízist kell megoldanom, és egy klímaválságot is kezelnem kell, akkor a kérdésem az, hogy bárki is kikalkulálta-e, hogy mondjuk 50 milliárdot, meg 3000 kutatót finanszírozunk, és ezt a pénzt mondjuk a napenergiára fordítanánk, a hatékony elektromotorokra, organikus termelésre, A műanyagok vonatkozásában is a természetes alapokra helyeznénk a termelést, a kibocsátásnál is a nulla felé tendelnánk, nem járnánk-e jobban? Az, ami pedig az eurókötvényeket illeti, Ezeket én támogatom, de hát ezek, akárhogy is nézzük, ezek kötvények, ami azt jelenti, hogy Európa megfinanszíroz valamit el, úgy, hogy még nem tudjuk, hogy mi lesz az eredmény, majd pedig később, a megtérül, visszakapjuk a pénzt. A magfúziós reaktorok esetében hát egy kicsit úgy tűnik, mint hogy itt egy fekete lukról beszélnénk, hiszen milliárdokat ölünk bele, de honnan fog visszajönni a pénz? Tehát csak beleöntjük ebbe a fekete lyukba a pénzt, de nincs anyagi megtérülés. És ebből a szempontból azt gondolom, hogy nem helyes ez a megközelítés. Úgyhogy az kötvények, azt jelentik, hogy ha ezzel finanszírozzuk az ITER-t, e akkor az egész eh, eurókötvényt, mint elképzelést eh, kinyírjuk. De az ITER reaktorral nem nagyon lesz megtérülés, mert nem jön vissza belőle pénz. És én még egyszer mondom, az eurókötvényeknek nagy szószólója vagyok, de legyünk nagyon óvatosak. Éler úr, az utolsó felszólalónk. Köszönöm szépen. A szakbizottsági tagok számára szeretném rögzíteni, illetve a költségvetési eszmecsere vonatkozásában is fontos a következő. Hallottuk, és hát tartottunk tőle, mert úgy gondolom, hogy a tagállamok felelőtlenül viselkednek a költségvetési vitában, hogy a projekt költségei 7,2-ről 6,6-ra mozdul el, itt nem arról van szó, hogy ezzel megtakarításokat könyvelhetnénk el, hanem egyfajta költségvetési trükközésről van szó. A másik dolog, és ezt mondom azon háttér előtt, és remélem Grosztet azt, hogy nem érti rosszul, hogy a nagy-nagy vehemenciában sokszor rosszul kerülnek elkötésre pénzeszközök. Egy másik dolog, amit szeretnék rögzíteni. Egyértelműen kimondtuk ma, hogy a pénzek jóváhagyásával a konzultációs eljárásból egyértelműsíteni kell azt, hogy a menedzsment struktúra hogyan áll föl, mi lesz a hatásköre, és a nemzetközi struktúrában mindez hogyan helyezkedik el. A bizottságtól hallottuk, hogy megvan a lehetőség erre, úgyhogy ezért szeretnénk is írásban látni majd ezeket a, az elemeket, főleg a költségvetési tárgyalásokkal kapcsolatban. A menedzsment struktúráról sokat beszéltünk már a projektek kapcsolatban, de a fő, az át, a, a főigazgatóság kapcsolat, főigazgatósággal kapcsolatban mi a helyzet? Hogyan próbálják a, a feladatokat ellátni? Externalizálják ezeket? Saját struktúrákat alakítanak ki? Amennyiben így lesz, hát nehogy megint kiszaladjunk a költségvetési keretből. A harmadik megjegyzés, és ez nagyon fontos, hogy most a végrehajtó bizottságot úgy tűnik, hogy szélnek eresztik, és lesz egy Management Supervisory Board, egy felügyeleti szerv, és egy közbeszerzéssel foglalkozó testület. Hát ez egy nagyon fontos diversifikáció a projekt megvalósítása szempontjából. A harmadik téma, ezt Claude Turmesszel kapcsolatban, a vele, az általa a kapcsolatban mondom. Persze, a költségvetés és a költségek kérdése mindig fontos, a megújulókkal kapcsolatban is föl lehet vetni azt a kérdést, hogy 2050-re talán az energia forrásoknak felét mondjuk fogjuk tudni megújulókkal helyettesíteni. Egy csomó mindent nem tudunk a jövőről és a jövővel kapcsolatban. És hát ilyen szempontból nyilván jogos azt mondani, hogy investáljunk a, a megújulókba, jó, de akkor investáljunk mondjuk az iterbe is. Mert a költségszámítást tekintve nyilván tudjuk, hogy a klímaváltozásnál a legnagyobb megtakarítás azzal érnénk el, hogyha kibocsátás nélküli atomerőműveket építenénk. Tehát azt kell mondanom, hogy azért Turmes úr gondolatmenete azért nem teljesen megalapozott. És a költségvetés szempontjából éppen itt vannak a legfontosabb kérdések. Legyen megoldás költségvetési szempontból, de politikai szempontból is meg kell tudnia indokolni a bizottságnak azt, hogy a pótlólakos költségeket honnan teremti elő az FP7-ről, tehát a kutatási keretprogramból, a hetedikből vagy a nyolcadikból. Ezt most lehet, hogy meg lehet oldani. De a jövőre nézve és a következő projektek szempontjából nem biztos, hogy ez a módus vivendi. Tehát látnunk kell, hogy ezzel a kérdéssel, az iterrel és a költségvetéssel kapcsolatban hogyan is folytatjuk a munkát. Elnök, no, akkor tegyünk kísérletet arra, hogy most válaszokat kapjunk. Nyilván a véleménykülönbségeket nem fogjuk tudni megoldani, de a szaktárgyi kérdésekben talán dőlőre jutunk. Köszönöm szépen. Hát valóban egy hosszú távú projektről van szó, és említettem, hogy kockázatos is. De olyan lehetőség ez, amit meg kell ragadnunk. Mivel a megújuló energiák a megoldás, és elegendő energiát fog biztosítani számunkra. Egyáltalán nem jó elképzelés, teljesen irreális. Az alternatív megoldás a magfúzió, ahol mindenkinek elég sok problémája van különböző okoknál fogva. Úgy gondolom, hogy az ITER, a magfúzió követendő út, és fel kell fedeznünk ennek mindenféle lehetőségét. Másodszorban valóban el kell kerülnünk a jövőben azt, hogy az ilyen óriási projektek, mint az ITER és a Galileo túlnőjön a költségvetésem. Ebben a kontextusban meg kell nézni a bizottsági anyagot, amely külön sort javasol az ilyen jellegű projektekre. Úgyhogy azt hiszem, ez mindenkinek érdeke, hogy a nagy lélegzetű projektek vonatkozásában külön költségvetési sor legyen, és egyértelmű szabályokkal rendelkezzünk arról, hogy ki mennyivel járul hozzá ehhez a, szám, a százalékos számokon kívül. Aztán ott van az együttműködés kérdése, és Kína. Rengeteg a kapcsolatunk egy csomó nemzetközi partnerrel, és tényleg szeretnénk, hogyha motiválhatnánk őket, hogy ők is vállaljanak valamit, és nézzék meg, hogy van erre a lehetőség, hogy ennél többet is tegyenek. De először Európának kell világosan el köteleznie magát projektjei mellett. Meg kell találnunk a, ma, a módot, hogy előteremtsük az 1,4 milliárdot, mert az összes partnerünk hasonló kérdést tesz fel nekünk. Tényleg Európa elkötelezte magát emellett? Úgyhogy először ezt kell megoldanunk, mint kérdést, mielőtt még nemzetközi partnereinkhez fordulnánk, beleértve Brazíliát is, mielőtt megkérjük, hogy kicsit gyorsítsa fel hozzáállását ehhez. Vezetés. Ha a bizottságot megvizsgáljuk, főigazgatóságunkon belül fantasztikus tím foglalkozik az iterrel. Rendkívül nagy szaktudású emberekről van szó, és folyamatosan megteszünk mindent annak érdekében, hogy megfelelő továbbképzésben részesüljenek, Ez a feladatunk. Ugyanez a helyzet az energia terén. Briscoe úrral szorosan együttműködve próbáljuk meg megtalálni a megfelelő szakértőket a megfelelő pozíciókra. Azt hiszem a hosszú távú költségvetési kérdések vonatkozásában átadnám a szót one after another. Now Mr. Briscoe has a Most uh, Briska úr következik, mondja az elnök. Három órakor az elején használtuk fel az időt erre. Nos, az operatív költségekről ö, kérdezett, és arról, hogyha az itert e le akarnák szerelni. Nos, 2001-ben születtek meg ezek a becslések, úgyhogy akkor el tudtam volna mondani, de nem hiszem, hogy annyit változna ez a második terület költség szempontból, mint az építkezés. Az sokkal jobban változik, hiszen ott a munkaerő, az elektromos áram, a gépkezelés vonatkozásában kell a költséget megnézni. Na most, ami a leszerelést illeti, ha jól emlékszem, kb. 10 évvel ezelőtt volt erről szó, a radioaktív hulladékról volt szó, annak mennyiségéről, annak semlegesítéséről. Az akkori értékek alapján lett ez megállapítva. Tudom, hogy ezek változnak, úgyhogy ezt megvizsgálhatjuk még egyszer, de ez a helyzet. Ami a számviteli trükköket illeti, a tanács akarta ezt a 600 millió eurós csökkentést. Azt azonban nem mondta, hogy hogyan. Én reagáltam úgy, hogy pillanatnyilag az egyetlen lehetőség az lenne, hogy feláldozunk bizonyos kontingenseket, de most próbáljuk ezeket újra felépíteni, mert ahogy említettem, a jövőben szükség lesz rájuk. Köszönöm. Köszönöm szépen a tanácsnak, adom meg a szót. Lassan tehát először hallgassuk meg a választ a kérdésre, kérem, hogy értsék meg. A kollégák szeretnék, hogyha a következő ülésre is időbe sor kerül. Tehát most a tanácsi a szó. Köszönöm, elnök úr. Ami a pénzügyi kérdést illeti, illetve azt, amit főleg a jogi alapra vonatkozóan tettek fel. A Lisszaboni szerződésben az intézményközi megállapodás alapján az elnökség tudatában van annak, hogy ennek tisztázására van szükség, csütörtökön az egyeztetés során erre sor kerül. Addig azonban óvatosan ö, foglalna állást az elnökség ebben a témában. Elnézésüket kérem, de ez a helyzet. Köszönöm szépen, világos volt a válasz. Van még hiányzó kérdés, Claude? Igen. Az első kereskedelmi alkalmazása mikor fog sor kerülni? Először van az ITER, aztán jön a következő lépésben a demo a reaktor, és aztán... Yes, thank you. Köszönöm szépen. Az ITER a kritikus úton jár a fúziós fejlesztések felé, várjuk az eredményeket a 2020-as évek vége felé aztán, ha befejeződik az ITER építkezés, és beindul a működés. Ha jók az eredmények a 2020-as évek végén, akkor elkészülhet a végleges demo reaktor terv, és beindulhat az építkezés. Hogyha az ITER alapján mondjuk 10 évre számítunk, bár elképzelhető, hogy ügyesebbek is leszünk, akkor mondjuk a 40-es évekre már működni is fog ez a demoreaktor. De nem született arról megalapodás, hogy csak egy ilyen lesz. Ha jók az eredmények, akkor a felek külön utakon is járhatnak, és különböző csoportosulások jöhetnek létre, Kína, Oroszország, ki tudja. Lehet, hogy több ilyen demoreaktor is fog a 40-es években működni, és aztán jöhet a kereskedelmi kiaknázás. Igaz, hogy az évszázad második felében kerül erre sor. Economic experts who show us... De vannak független szakértők, akik jelentős előrelépést várnak az évszázad vége előtt. Köszönöm. Köszönöm szépen a jelenlétet és a válaszokat. Valószínűleg nem ez az utolsó alkalom, hogy erről a kérdésről tárgyalunk, de most sajnos félbe kell szakítanunk a vitát, megértésüket kérem. Már három vagy négy alkalommal tárgyaltunk ezekről a kérdésekről. Nagyon kérem önöket, hogy uh, legyenek pontosan itt, és akkor pontosan ki tudjuk használni a rendelkezésre álló időkeretet. Tehát köszönöm szépen, kérem, hogy jönjenek a következő program, uh, programpont vendégei, hogy folytathassuk a munkát. Köszönöm. We want to start so early as possible. If it's... Ha lehet, akkor minél előbb kezdjük, hölgyeim és uraim, kedves kollégák. Wir haben ein weiteres wichtiges Thema und da wir immer interessiert daran sind. Tekintettel arra, hogy mindig is szeretnénk ismeretek, ismereteinket bővíteni, és vendégeket hívunk meg ezért, és mivel sok kolléga jelent meg, aki hallgatná a következő jelen, következő eladásokat, ezért szeretném időfecsérlés nélkül elkezdeni a programot. Különös köszönetem, mert szeretném kifejezni Héla kollégának, aki javasolta egy téma meghallgatását. Nagyon hálás lennék önöknek, hogyha az előadók lehetőség szerint röviden válaszolnának a feltett kérdésekre a szén szerepét, a szén szerepével kapcsolatban a jövő energiaszerkezetén belül. Több bevezetőt nem tartanék, rögtön kezdhetnénk is a programmal. Azt gondolom az első előadónk a programban, Pikac úr, aki a lengyelországi Vattenfall vállalatnak az ügyvezető igazgatója. Minden képviselőtársunkat és minden vendégünket üdvözöljük tehát, és rögtön át is adnám a szót Pikac úrnak. Köszönöm, elnök úr! Elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy meghívtak erre a szemináriumra, nagy megtiszteltetés ez számomra, és lengyelül fogok beszélni. <clears throat> Szanowni Państwo, W Europie do produkcji energii elektrycznej stosuje... Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az európai elektromos energiaellátás e, gázzal történik sok esetben, illetőleg importáljuk az Európai Unióba az elektromos áramot, és ez politikai kockázatokkal is jár. Az megújuló energiaforrások azok e, kis kibocsátással járnak, de nem stabilak, Éppen ezért atomenergiára is kell támaszkodnunk, ez stabilitás nyújt az energiaellátásban, viszont kicsi a társadalmi elfogadottsága. A negyedik aztán a vita eh, témáját képezi majd most a szénből való villamosenergia termelés is. Évek óta használjuk a szenet energiatermelésre, villamosenergia termelésre. Jelentős készletek állnak rendelkezésre, meg akár 200 eh, évre is elegendőek Más energiaforrásokból nincsenek ekkora készleteink. Az energiatermelő ipar a legnagyobb Európában. Kínában és Amerikai Egyesült Államokban is a széntől függ az energiatermelés nagy részben. Ma a villamos energiának a 40%-át világszerte kőszénből, illetve barna kőszénből, fekete kőszénből, barna kőszénből állítjuk elő. Az Európai Unióban ez az érték csak 28 százalék, és egyre inkább csökken a szénnek a részaránya. Éppen ezért hangsúlyozni kell, hogy van néhány olyan tagállam, amelyeknek a széntől való függősége ezen átlagérték fölött van. A szén, a kőszén nagyon jó energiaforrás tekintettel arra, hogy az energia, energetikai szempontjú felhasználás szempontjából nagy biztonságot nyújt. A technológia több mint száz éves, stabil a termelés, biztonságos a termelés, és ez meg lehetővé teszi számunkra azt, hogy más, kevésbé stabil, kevésbé megbízható, például megújuló energiaforrásokat is bekapcsoljunk a villamos energia termelésbe. hosszantartóan lehet tárolni is ezt az energiaforrást, és ez lehetővé teszi, hogy függetlenné váljunk az időjárási viszonyoktól is a hatalmas szénkészletek politikailag stabil országokban találhatók. Azen kívül hangsúlyozni kell azt is, hogy ez egy olcsó energiaforrás, amelyet az egész világon használnak, most is és a jövőben is használni fognak, hogyha a szénnek megnézzük a részarányát az energia mixen belül, azt kell, hogy mondjuk, hogyha csökken a szén hasznosítása, emelkedni fognak az energia árak is. ugyanez vonatkozik az atomenergiára is. Mindegyik energiaforrásnak megvan a maga előnye és megvan a maga hátránya. Az európai fogyasztóknak azonban az az érdeke, hogy ez az energia mix, az energia felhasználási szerkezet, ez kiegyensúlyozott legyen. Egy ilyenfajta egyoldalúság, tehát például csak a megújuló energiaforrásokra való támaszkodás mindenképpen káros lenne, és rendkívül megdrágítaná az energiatermelést. A szénnek nagyon sok előnye van, például könnyen hozzáférhető, jó az ára, és stabil energiaellátást biztosít. Azonban vannak hátrányai is. Például széndiokszid keletkezik a elégetésénél. Az Európai Unió ambiciózus célokat fogalmazott meg ezen a területen, és szeretne illovasává válni a széndiokszid kibocsátás csökkentésének. Más részről ugyanakkor vannak fejlődő és feltörekvő országok, amelyeknek biztos energiállátásra van szükségük, és növekedni fog az energiafelhasználásuk. Éppen ezért foszilis energiaforrásokat is felhasználni fognak egyre növekvő mértékben, ez érvényes a szénre is. Tehát Európának meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy a szénfelhasználás ne ö, károsítsa a klíma céljainkat a jelenlegi energiapolitika arról is gondoskodik, hogy potolni tudjuk a szenet más energiaforrásokkal, elsősorban megújuló energiaforrásokkal. A befektetők a szükséges, a beruházásokhoz szükséges pénzt rendelkezésre fogják bocsájtani, de sajnos mit már folyóprojekteket is félbeszakítanak a pénzhiány miatt. Éppen ezért energia ellátás stabilitás Európában csökken. A gázon és a szénen kívül sajnos nincsen Európában más stabil energiaellátási eh, forrás, és sajnos Európában nem mindenhol áll rendelkezésre gáz és szén. környezeti problémát nem maga a szén jelenti, hanem a széndiokszid kibocsátás. Hogyan tudjuk a széndiokszid kibocsátást csökkenteni? Például a szénfelhasználás hatékonyságának növelésével tudjuk ezt megtenni. Hogyha szenet égetünk el, vagy pedig kapcsolt energiállátást folytatunk, akkor csökkenthetjük a széndiokszid kibocsátást. kb. 30% jelenleg a hatékonysága a szénfelhasználásnak, tehát a szénből kinyert energia az kb. 30%-os hatékonysága használódik fel, ezt növelni kell. Nagyon sok tehát itt az energiavesztesség. A hatékonysága az energiafelhasználó blokkoknak 40% a barna és 46% a fekete kőszénél. Ez azt jelenti, hogyha minden egyes szénerőművet a világon új technológiára állítunk át, akkor gyakorlatilag egyharmadával csökkenthetnénk a szén felhasználásukat, és ez egyharmad ö, csökkenés jelentene a széndiokszid kibocsátásnál. A tudósok még mindig dolgoznak azon, hogy hogyan tudnák az elégetésnek a hatékonyságát növelni. A második lehetőség a széndiokszid kibocsátás csökkentésére az lenne, hogyha a biomasszát égetnénk el, tehát a szenet a biomasszával pótolnánk, és így gyakorlatilag akár 40%-os csökkenthetnénk a kibocsátást. Egy másik csökkentési potenciál, hatalmas potenciál lenne, hogyha az, az energiát és a hőt kapcsoltan használtánk fel. Itt akár 90%-os hatékonyságot is el lehet érni ezen a területen 370 terravat energiát állítunk jelenleg elő, éppen ezért a megtakarítás gyakorlatilag e- e- e- Ausztria éves energia felhasználásával lenne egyenlő. Ez a technológia lehetővé teszi, hogy 90%-kal csökkentsük a hagyományos kőszén felhasználású erőműveknek a kibocsátását. CCS technológiát használják már különböző területeken, például a fémfeldolgozásban a kis és, és sok helyen már az első pilóta projektek elindultak. Ami pedig különböző világszerte projektek bizonyítják, hogy jól lehet tárolni, és a széndiokszidot is. Most gyakorlatilag demo projektek indultak a széndiokszid tárolására. Önök perignek ki kell alakítania, hogy hogyan lehet, ki kell alakítani jogszabályokat, hogy hogyan történjen a széndiokszid tárolás, és hogyan lehetne a CCS számára finanszírozási keretet teremteni. Azok a demoprojektek, amelyeket meg, kell ép- meg fogunk építeni, ennek a technológiának igazolni fogják a hatékonyságát és a finanszírozhat- finanszírozhatóságát ugyanakkor túl lassan folynak ezek a projektek, sőt úgy tűnik, hogy gyakorlatilag kátyúba jutottak. Még nem kezdtük el egy CCS projektnek az építését, csak azt mondjuk, hogy szeretnénk építeni, és fogjuk elkezdeni az építést, azonban még hiányoznak a nemzet a, szabály, a nemzeti szabályozások, és hiányzik a megfelelő tám- támogatás. Még akkor is, hogyha társadalmi támogatottság van. Sajnos a jogszabályi háttér az instabil, és a jogszabályi támogatottság nem megfelelő. Ez járult ahhoz hozzá, hogy az elmúlt években ezen a területen a befektetések gyakorlatilag csökkentek CCS projektek gyakorlatilag ennek a trendnek az áldozatává váltak. Az Európai Unióban az, az ahhoz fog vezetni, hogy az energia ellátás biztonsága veszélyeztetve lesz. és gyakorlatilag veszteni fogunk a klímavédelmi céljaink elérése területén is. Tehát kicsi az esély arra, hogy a fejlődő országok is majd aztán érdeklődni fognak az Európai Unió után technológia iránt. Azok az energiaipari vállalatok, amelyek hajlandóak a CCS technológiát bevezetni, őnekik támogatásra van szükségük, ilyen támogatás nélkül ezt a technológiát az elkövetkezendő években nem lehet majd megvalósítani, még itt az Európai Unióban sem. Amire szükségünk van, az tehát a politikai támogatás, az energiaellátás biztonságát csak így föl tudni garantálni. Ez fontos az Európai Unió, az európai gazdaság és az európai polgárok számára. Ez nem csak az energia, az európai energiapolitika eh, számára kihívás, hanem általában az európai politika számára kihívás. Nem szabad, hogy egyedül maradjunk az energiaellátásban. Még akkor sem, hogyha bizonyos országban nehézségekkel kell számolni. A CCS lehetőséget jelent harmadik államok számára is. Egy élovas lehetünk ezen a területen a fejlődő világban is. Azonban nem hagyhatjuk, hogy a fejlődő országoknak önmaguknak eh, kelljen megbirkózniuk a technológia finanszírozásával. Nem szabad tehát, hogy saját magukra legyenek utalva ebben. A kormányoknak és az önkormányzatoknak is megfelelő szerepet kell nyújt, biztosítani ebben. És zárásképpen megállapítanám, hogy a szén a jövőben rendkívül fontos részarányt fog kapni az európai energia mixben, ahogy már most is ilyen részaránya van. Azonban nem szabad, hogy a széndiokszid kibocsátás emelkedjen, éppen ezért megfelelő intézkedésekre van szükség európai szinten is, és tagállami szinten is, a meglévő demoprojekteket tehát támogatni kell, és ehhez pénzügyi támogatás kell. Nagyon félek attól, hogy a felkínált támogatás valószínűleg elégtelen lesz, az energiaipari vállalatok pedig nem fogják a velük kapcsolatos kockázatokat felvállalni. Éppen ezért az ő részarányukat a építési költségekben csökkenteni kell, viszont arra kell őket kötelezni, hogy végrehajtsák a már megállapodott projekteket, és működtessék őket, ha megépültek. A kormányoknak megfelelő jogszabályokat kell elfogadniuk, és ezáltal kell garantálniuk, hogy a vállalatok terhelése ne legyen túl nagy, támogatni kell a vállalatokat, és meg kell nyerniük a társadalom támogatását is az innovatív technológiák iránt, így a széndiokszid tárolása iránt. E feltételek teljesülése nélkül a CCS technológia Európában nem fog elterjedni, és elterjedése nélkül az európai energia ipar nem támaszkodhat majd a jövőben a szénre. Azonban másra lesz nem tudjuk pótolni. Ha globális mértékkel nézzük a dolgokat, ha a CCS-t nem tudjuk megfelelően alkalmazni Európában, és megfelelően versenyképessé tenni a költségek szempontjából, nem tudjuk bebizonyítani azt, hogy megfelelően tudjuk elégetni a fekete kőszént és a barna kőszént megfelelően alacsony széndiokszid kibocsátással, akkor a CCS-nek a jelentősége csökkenni fog. És Európán kívül, ha akarjuk, ha nem, használni fogják a kőszenet. Köszönöm szépen, következő előadóként pedig Izak Pólának adnám át a szót, aki Asturias tartomány imparügyi minisztériumának a főigazgatója. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen ezt a bevezetőt, amit kaptam a szakbizottságon belül, és az energia mixről folytatott vitában én is felszólalhatok. Spanyolország vonatkozásában nagyon fontos ez a téma, és a régiónk szempontjából is, hiszen Asturias nagyon releváns régió ebben a kérdésben. Az energia mix összetétele Európában is a tendenciák lesznek a témája az előadásomnak. Elsőként hagyd mondjam el, hogy nagyon nagy a külső függőség Európának az energiamix tekintetében, és hát Spanyolországban sincs ez másként. Asztúriában, a hercegségben 50%-os a függőség Spanyolországra vetítve ez 70 százalék, és hogyha ugye messzire kell szállítani a, az energiát, akkor ez a környezetet is károsíthatja. Vannak persze kivételek, az asztiliai iparágak talán egy kicsit más megítelés alá esik. Az energia infrastruktúránkat azonban beruházásokkal kell támogatni. Az olyan országokban, mint Spanyolország általában azt mondják, hogy egyfajta energia sziget alakul ki, hogyha nem vagyunk bekötve az infrastruktúrába. Az áramot például más országokba közvetítjük, transportáljuk, és az energia mix összetételét tekintve is nagyon nagyok a különbségek országonként, illetve régiónként. 2008-ban 26 százalékos volt a kogenerált áram, a szénalapú áramtermelés 16% volt, Asztúriában pedig 73%, és ez is mutatja, hogy mekkora különbségek mutatkoznak itt régiónként. A közösségi energiapolitika alapvetései az elmúlt években abba az irányba mutattak, hogy legyen technikailag megvalósítható egy-egy elképzelés, legyen környezetbarát, legyen gazdaságilag fenntartható, és hát ezáltal a szén megint a homlokterünk központjába került. Az iránymutatások itt az európai iparpolitikában azt célozzák, hogy a megújuló energiaforrásokra helyezzünk nagyon nagy hangsúlyt, ezek azonban nem kalkulálhatók. Úgyhogy fel is vetődik a megtakarítások kérdése és a hozzáférés kérdése. Az új infrastruktúrák, illetve a hálózatok összekapcsolása révén tulajdonképpen csökkenthető a függőségünk, és ezért szükségünk van a pótlólagos, a kiegészítő energia hordozókra szemben a megújulókkal. Itt lép be a képbe a kutatás és a fejlesztés és a beruházások a különböző energia ágazatokba. A kogenerációt már említettem, a környezet terhelést és a globális energiafelhasználást is. Ez volt egy rövid áttekintés az Energiabix vonatkozásában, és a legutóbbi fejleményekre vonatkozóan. A stratégiai iránymutatásokat tekintve látjuk, hogy az energiapolitikák két közös irányba mutatnak. Egyrészt ugye a fenntartható energiákra fektettünk nagy hangsúlyt, illetve az energetika területén a hatékonyságra és a megtakarításra. Az összekötő hálózatok kiteljesítése kapott támogatást, 1,75 milliárd eurót költöttünk erre Európai Uniós szinten és nyilván ennek gazdasági hozadéka is lesz. Ami a környezetvédelmet illeti, a fenntarthatóságát, a fenntarthatóságot illeti, ez nyilván a magatartásunkat is befolyásolja, hogy kevesebb foszilis energiaordozót használjunk, és csökkentsük a CO2 kibocsátást, illetve próbáljuk meg ezt megkötni, illetve tárolni. A szén mindenképpen szükséges az unió további energia ellátására, és hát nyilván itt a tiszta szén felhasználás és a tiszta technológiák generációja lenne az elvárás. A biztonságos energia ellátás, illetve az energiállátás biztonsága pontosabban, nagyon fontos aspektus. A bizottságnak volt egy közleménye ebben a témában, a fenntartható áramtermelés, a nulla kibocsátási célkitűzése 2020 utánra, itt a hatályos 2002-ből származó 1407-es rendeletet vettük alapul. Tehát az energia mixben a szénnek egyszerűen az unió energia ellátása szempontjából elengedhetetlen. Ezek tehát az iránymutatások, amelyekre az EU támaszkodni fog, de vannak olyan területek, ahol szükség van a kiigazításokra például a bányászati struktúrákat tekintve, aztán, hogy milyen beruházások révén lehet a stratégiai széntartalékokat megtartani, és hogy a hozam szempontjából biztonságosabb kogenerációs áramtermelést tudjunk megvalósítani. Ezek részben még célkütőzések, hatékonyabban kell felhasználni az energiát és a széndiokszid tárolást, illetve kibocsátást is fontos elemnek tartjuk a politikánkban. Spanyolországban is nyilván erre odafigyelünk, sokszor egymást kiegészítő technológiákat kell alkalmazni, különböző égetési technológiákának rendelkezésre, a gázosító, berendezésekre utalnék itt, ahol megint csak a szén az alapelem. A karbonizálás és a szenesítés tehát az én régiómban, Asztúriában bevett eljárások. Mindezek nyilván olyan technológiák, amelyek amelyekben nagy reményt, amelyek iránt nagy reményt táplálunk, és 2020-ra bízunk abban, hogy nagyon hatékonyan lehet ezeket ipari szinten is alkalmazni majd. Aztán nagyon érdekes még a szén szerepe a mai, illetve a jövőbeni világban. Ugye a helyben található és az importált szén, a különböző országokban, illetve az energia ellátásban nem egységes. A szénkitermelő országokban más a helyzet, mint azokban, ahol, ahol importálni kell a szenet. Spanyolországban a szénkitermelés és a szén alkalmazása 10 és 40 százalék közöttre tehető az EU-ban az iránymutatások kapcsán teljesen egyértelmű most már, hogy a helyben található szén tulajdonképpen tiszta energiaforrásként tekinthető, és egyfajta tartalék funkciót is betölt, ennél fogva nagy értéket képvisel. A helyben történő minimális kitermelés egy nagyon fontos aspektus, ezzel fönt lehet tartani a hagyományos bányászatot, ezzel egyrészt fent lehet tartani a tartalékokat is, és a csökkentett függőséget is megemlítem ebben a kontextusban. Az energiapolitika EU-s szinten nem hanyagolja el a szenet, a jövőben is nagyon fontos szerepet fog kapni, a garantált és biztonságos energiaellátással összefüggésben, és a megújuló energia hordozók támogatásával kapcsolatban is. Legalábbis a spanyol rendszerben ez teljesen egyértelmű. A megújulókért sikra szálltunk, a 2020-as stratégiát szem előtt tartva 43%-ot a az áramtermelésből, megújulókból szeretnénk előállítani, és a szén felhasználás gyakorlatilag egyfajta backup lenne, amire vissza lehet nyúlni tartalékként a ellátás biztonság szabatolása szempontjából. Tehát a jövőbeni energia mixben is tudjuk, hogy egyrészt ugye az energetika hatékonysága a szén szempontjából javítandó, és a hőerőművek is azt mutatják, hogy nagyon nagy az előrelépés, sokkal kisebb a kibocsátás, a technológiai fejlődés tehát ö, nyomon követhető. Valamint a széndiokszid tárolás is jó úton halad. Térjünk vissza még a helyben bányászott szén jelentőségére. Sok éven keresztül nagyon nagy kiigazításokra került sor ebben a szektorban. 89 és 2005 között Spanyolországban a termelés 40%-kal csökkent, a munkahelyek 56%-a eltűnt. Drámai kiigazításokról számolhatok be ebben az időszakban, és egy stratégiai szén tartalék tervet dolgoztak ki 2012-ig. Hát amelyet ugye egyáltalán működőképesnek kell megtartani. Elsődleges prioritás volt a fenntarthatóság, a, az asztúriai szénmezők, szénmezőkön. Az év végével egy új tervre van szükség, annak érdekében, hogy versenyképes maradjon ez a szénbányászat, mint, szénbányászat, mint szektor. 2006 és 2008 között az olaj és a földgáz árainak ismeretében nem volt olyan magas az ingadozás, az áringadozás a szén kapcsán, de a kitermelés költsége nemzeti szinten alacsonyabb volt, mint globális viszonylatban. És nyilván nagyok a különbségek a bérköltségek területén is, aztán mások az ökológiai és a technikai, technológiai, környezetvédelmi érvelések és érvek, amelyek ütköztetve vannak. Mindazonáltal a szén szerepe a jövőbeni energia mixben, a helyben található, helyben bányászott szenet értékeli fontosabbnak. Ez kap elsődleges szerepet. A tiszta tüzelőanyagokra óriási hangsúlyt fektetünk a jövőre nézve. Olyan vállalatokat kívánunk fenntartani, és olyan bányákat, amelyek biztosíthatják, szabadolhatják az energiállátás biztonságát. 40-50 százalék az arány, az importált és a helyben bányászott szén tekintetében Asztúriában, és a megfelelő technológiai támogatással nyilván a megújulóknak a szerepe is nőhet. Azt kell mondanom, hogy például a gazdasági költsége az állam által nyújtott támogatásoknak a bányászat tekintetében alacsonyabb, mint amennyi bevételt tud teremteni az állam azzal, hogy adókat szed közvetetten vagy közvetlenül. Aztán a másik nagyon fontos aspektus még az, hogy egyszerűen időt kell hagyni arra, hogy kialakulhasson a széndiokszid befogása, illetve tárolása. Aztán a gazdasági, társadalmi és teritoriális érvek közül sokszor halljuk azt, hogy nagyon komoly hatásai vannak annak, hogy a bezárnak bányákat. Különböző diversifikációs intézkedésekkel ugye lehet ezeket valamelyest mérsékelni, de az infrastruktúra nélkül a kihatások beláthatatlanok. Aztán végezetül, hogy mondjam még el, hogy mindenképpen releváns elem kell, hogy maradjon az energia mixben a szén, hiszen az energia ellátás függős, ellátási függőséget csökkenti, a helyben talált és bányászott szénnel kapcsolatban szükség van egy új szabályozási keretre, egy új rendeletre. Ide tartozik a szindioxid csökkentés, kibocsátás csökkentés, illetve vannak befogása és tárolása. És nagyon fontos, hogy a teritoriális aspektusokat sem hagyjuk szem előtt. Picit hosszabb volt a megengedett időnél, úgyhogy elnézést kérek. Elnök, köszönöm szépen! Nigel Jexley a következő előadónk aki a Koalimpnek a vezetője. Parancsoljon öné a szó. Well, thank you very much. Köszönöm szépen a szót, úr. Jó napot kívánok, képviselő urak és hölgyek, hölgyeim és uraim. Remélem, hogy a diáim hamarosan megjelennek a képernyőn, hogy láthassák az illusztrációját annak, amit mondani szeretnék. Sorry, it's not me that's being defeated by the technology. These were supplied last week, and so... Uh... Úgy tudik, hogy nem engem győzött itt le az új technológia. A múlt héten hozták őket, és mégsem működnek. Mr. Chairman, would you like to perhaps... Elnök úr, nem tudom, esetleg kérdezzen eh, eh, kérdésekre, hogy ad lehetőséget addig, amíg itt megoldjuk a kérdést, hogy várjunk csendben. Sorry about this, ladies and gentlemen. What... Elnézésüket kérem, hölgyeim és uraim. Úgy tűnik, hogy itt technológia nélküli világot ö, próbálunk túlélni. Mi lenne, hogyha elektromos áram nélkül ö, világba kéne élnünk, hogyha kevesebb lesz a szén, de hát majd erre mindjárt visszatérünk. Mielőtt még működnének a diák, röviden el szeretném magyarázni, hogy az Eurókol nevében szólok önökhöz. Ez nem más, mint a Szén és a Lignit Európai Szövetsége. Az én kereskedelmi szövetségem az Egyesült Királyság ö, ö, szénszövetsége ö, is ide tartozik. Mielőtt itt dolgoztam volna, sokáig az Egyesült Királyságban a bányászat terén tevékenykedtem. Úgyhogy úgy tűnik, hölgyeim és uraim, hogy megjöttek a diák, legalábbis ami engem illet, de önök nem látják őket. Úgyhogy talán a legjobb megoldás az lesz, hogyha folytatom az előadást, és majd megpróbálok rajzolni. Egyébként is a diák mindig azoknak van, akik nem jó szónokok, azért, hogy el ne aludjon a hallgatóság, de Remélem nekem azért sikerül önöket ébren tartanom mindenképpen. Nos, a következő volt a szándékom. Hölgyeim és uraim, nagyon röviden három költői kérdést szeretnék föltenni önöknek. Az első ezek közül a következő. A szén a jövő tüzelőanyaga? Vagy fűtőanyaga? Ez pedig tényleg egy kicsit ráhelyezi a hangsúlyt a világ kontextusra, és miért használnak egyre több szenet a világon, és fognak is, függetlenül attól, hogy mi történik Európában. A második kérdés, ami rendkívül fontos, hogy lehet a szén tiszta? Ha erre a kérdésre a válasz nem, akkor azt hiszem, hogy sokkal komolyabb problémával kell megbirkózni a világnak. A harmadik kérdés, Európának szüksége van szénre? És azt hiszem, hogy ez a kérdés, hogy Európának kell-e szén, úgy válaszolható meg, hogy vajon Európa részt vesz-e a jövőben abban a lehetőségben, hogy szenet használ. Nos, hölgyeim és uraim, ha következő diát láthatnák, akkor egy hatalmas, széles, magas szén hegyet látnának, feketébb, mint amit itt maguk előtt látnak, és legalább 20 méter magas, a fölött pedig a kékeget látják. Ugyanis ez az Egyesült Államokban található, 20 méter magas szénhalom. Nagyon nehéz elképzelni azok számára, akik a, a ö, mély a mély bányászatot ismerik csak. A 7 méteres gödörből 5 méter szenet szoktunk előállítani. Ez azonban eléggé kevés mennyiség a 20 métereshez képest. Ezt a diát azért akartam volna megmutatni, hogy illusztráljam azt a tényt, hogy a szénkészletek óriási mennyiségben állnak rendelkezésre. 997 milliárd tonna található világszerte, 144 évre elegendő tartalék és itt a tartalékokról beszélünk, ami bizonyítottan rendelkezésre áll, és gazdaságosan előállítható. Egyébként több trillió tonna ilyen jellegű ö, készlet van, ami nem ebbe a kategóriába tartozik. Tehát semmiképpen nem fogyott el a szén. És nagyon sok olyan ország, amely rendelkezik szénnel, a továbbiakban is használni fogja ezt ugye ezt már az előttem szólók is ö, említették, Ausztrália, Kína, Mongólia, Oroszország, Kazasztán, Ukrajna, Mozambik, Dél-Afrika, Kolumbia és mások is használják az Európai Uniós tagállamokon kívül. Na, hát ha előjönnek majd a diák is, látják majd saját szemükkel, hogy igazat beszéltem-e. Na, itt látható ez a szénfal, és láthatják, hogy mekkora ehhez képest ez az autó itt előtte. Apologies, ladies and gentlemen. Hát elnézésüket kérem, hölgyeim és uraim, még egyszer csak egy nagyon rövidke pillantást vethettek rá. Na, azért mutattam ezt a diát, mert el akartam mondani, hogy ezt a szenet nagyon sok fejlődő országban használják, azért, hogy gazdaságukat fellendítsék. Nem, alapvetően nem. Ah, there we are again. Thank you very much. Nagyon köszönöm, megint sikerült előcsalogatni. Op. Fantasztikus. Na, menjünk tovább. Pikecs úr már elmondta, hogy milyen mennyiségben és százalékos arányban használják a szenet világszerte, úgyhogy nem akarok itt sokat beszélni erről. Itt egyszerűen diagramokban lehet látni azt, hogy tényleg mennyi szenet használnak elektromos áram előállítására világszerte, ez a nagy kördiagram, a kicsi pedig Európát mutatja. Hát egyébként is talán túl kicsik ezek a képek, hogy mindenki jól lássa a számokat. A primér energiafogyasztás 27%-ban származik ebből. Láthatják a nagy pirosat, a szén 41%-ot képvisel. Európában csak 28% a szén aránya, ez pedig azért van, mert elég nagy atomenergia előállítás folyik Európában, sokkal nagyobb mértékben, mint bárhol máshol a világon. Korábban azt is említette Pékács úr, hogy természetesen ezek az arányok nagyban eltérnek Európa szerte. Nézzük tovább. Mi a helyzet a szénnel Kínában. Úgy gondolom, hogy ha szénről beszélünk, nem hagyhatjuk ki Kínát, legalább néhány szó vonatkozásában. A piros vonal itt azt mutatja, hogy a szénfogyasztás milyen mértékben nőtt Kínában. 2001 után ez jelentősen emelkedett. miután a WTO-hoz csatlakozott Kína. Azt hiszem mindenki tudja ezt, de újra és újra ismételni kell, Kína szinte a felét, 45%-át használja a teljes szénkészletnek, és ezt tonnában számoljuk. Ezt azt hiszem a nagyra nem értékeltük. Minden esetre a kínai export áruk hozzánk is eljutnak. 40 millió iPhone, és ez mind visszavezethető egy csomó szénre Kínában. Azt hiszem, a másik fontos dolog az, amit itt el kell mondanunk, hogy mindent nem szabad elhinni, amit az ember az újságokban olvas a kínai bányászatról. Itt látható egy bánya, mely 15 milliót állít elő évente, ez mély bánya, talán ötször annyit állít ez elő, mint Európa legnagyobb bányai. Igen, vannak veszélyes bányák is, amelyeket a kínai kormány be akar zárni, de ezek növelik a szén termelést. Jó lenne, hogyha a biztonsági előrások legalább a nyugatiakhoz közelítenének. Nos, mi a helyzet az EU-ban? A nagy előnyök az EU-ban azt hiszem, hogy nyilvánvalóak, úgyhogy nem beszélek erről sokat. A szén az egyik legeredetibb energiaforrás Európában. A foszilis üzemanyag tartalékok 80%-át teszi ki. A kemény szén, vagy a lignit nagyon sok EU országban megtalálható. Majdnem azt mondtam, hogy mindegyikben, de inkább azt mondom, hogy nagyon sokban. Kiegyenlíti az EU energia összetételét, mixét, és így nincsenek kockázatok sem az árak, sem pedig az ellátás terén. Ez állítja elő a gazdagságot az EU-ban, főleg egy csomó hátrányos helyzetű területen, és a szénipar az EU-ban 280 ezer embert alkalmaz. Nem akarok itt kilőni más üzemanyagokat, de el kell mondanom, hogy minden egyes primér energiaforrás mellett és ellen is szól valami. Én itt most arról szeretnék szólni, hogy mi, vá, mi szól mellette. A nagy ö, ellene szóló érv a kibocsátás. De hát más energiaforrásoknak is vannak hasonló ö, ellene szóló érvei. Nos, gyors, röviden szeretnék beszélni Bulgáriáról. Beszélhetnék itt egy csomó más tagállamról is, hasonlóak az elképzelések, nagyon sok közép- és kelet-európai országban és a Balkánon is. Itt azonban a Minimarica Istok lignit felszíni kitermelésű bányájáról látható egy kép. Bulgária 35%-ának, 35%-át adja az energiaforrásának. Régen 50 évre terveztek, ma 60 évre terveznek. Az AIS, az amerikai elektronos cég egy új üzemet telepített oda, és a többi üzemnek is meg kell felelni az EU irányelvben lefektetteknek. Nézzük néhány szót arról, vagy gondolatot, hogy lehet-e tiszta a szén. Ott van a ö, szén ö, befogás és tárolás kérdése is, beszélhetnénk ezekről is, de most nem erre szeretnék kitérni. Itt egy fotót láthatnak az egymás mellett levő üzemekről Dániában. Azt hiszem fontos elmondani azt, hogy egyre újabb és hatékonyabb erőművek egyre kevesebb kibocsátással rendelkeznek, és ezt kell a továbbiakban is szorgalmazni. Láthatják, hogy ilyen lépcsőzetesen megy lefele ez a vonal ezen a képen, a CO2 kibocsátások csökkenését mutatja. A világátlag eléggé rossz képet mutat, az EU szint valamivel jobb, a modernebb eredmények még jobbak, és a legutolsó újításunk a szénbefogás és tárolás, a CCS. Ott van például Dánia, ahol elektromos áram igényük fele ilyen erőművekből származik. A jobb oldalon található erőmű talán a leghatékonyabb ö, a világon, 47%-os hatékonysággal. Japán, Korea, az eurázsiai országok rendelkeznek a leghatékonyabb, legtisztább erőművekkel. Nyilván nem elég ennyit mondani a CCS-ről, de nyilvánvaló, hogy hamarosan a föld alatt fogják tárolni ezeket, és az EU úttörő szerepet vállalt ezen a téren. Ezt üdvözli az iparág és nagyon sok környezetvédő egyesület is. A jövő előkészítőse ö, pedig abban áll, hogy állandóan modernizálni kell az erőműveket, és olyanokat kell előállítani, amelyek készek a CCS-re. Utolsó dián. A szén a jövő üzemanyaga? Az én válaszom igen, mert a lehető leggyorsabban növekvő primér energiaforrás, illetve elektromos áram előállító alapanyag. Tiszta lehet a szén? Igen, biztonságos, megbízható, nem drága, és sokkal fenntarthatóbb, egyre fenntarthatóbb nap, mint nap a CCS segítségével pedig alacsonyabbak a kibocsátások. Szüksége van Európának a, a szére? Igen, különböző fajta energiákat állít elő, és csökkenti az import függőséget. Nagyon fontos, hogy újfajta technológiákat használjunk, az atomenergia, a megújuló energia, a CCS, mindezeket figyelembe kell venni. Tegnap a kormány az, EU, az Egyesült Királyságban bejelentette, hogy a CCS demonstrációs program keretében megtalálható a szén is. Nagyon fontos tehát az energiamixben a szén. Nagyon fontos, hogy felhasználjuk szén és lignit készleteinket világszerte. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm szépen. Következő és egyben utolsó előadónként kis probléma van az idővel, tehát Mr. Johnston úrnak szeretném megadni a szót, aki a European Policy Team-et képviseli itt. Bízunk benne, hogy működni fog majd itt a gépezet is, a technika. So, um, Chairman, on... Elnök úr, hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy eljöhettem önökhöz, és szólhatok önökhöz. És egyből Rátérek a lényegre. Ami az Indiámat illeti, a kérdőjel ott található a cím végén, hogy vajon mi a célja, szerepe a szénnek a jövő energia összetételében. Mi a helyzet a szénnel, vagy más fosszilis energiaforrásokkal. Hosszú távon attól függ, ha van neki ilyen jövője, hogy hogy tud megbírkozni azzal a szennyezéssel, amelyet felhasználása során okoz de ne feledkezzünk meg a szociális vagy gazdasági jelentőségéről sem a szénnek, sem a ma, sem visszatekintve a történelemre, főleg Európában, illetve világszerte. Jövőjét is nyilván az fogja meghatározni, hogy mindenképpen védenünk kell az éghajlatunkat, hogy további károsodás ne érje a szénről beszélünk, a szénről szól ez a meghallgatás, nem pedig az éghajlatról, de azért röviden szeretném megemlíteni azt, hogy mi a helyzet az éghajlattal, aztán rátérek konkrétan a szénre. Nagyon sok ö, ö, táblázatot mutathatnék itt, de ami az éghajlatváltozást illeti, milyen helyzetben találjuk magunkat világszerte a szénnel kapcsolatban. Én általában úgy szoktam ezt röviden elmondani, hogy amikor Barroso úr beszélt erről a Business for Europe konferencián egy évvel ezelőtt, itt láthatják őt is, az éghajlatváltozás generációnk meghatározó témája. A legexisztenciálisabb kihívás, ami valaha is létezett. És ezt megismételném, a legexisztenciálisabb kihívás. Na most mielőtt, vagy anélkül, hogy számokra térnék rá, itt nem csak az energiaágazatok útjáról van itt szó az elkövetkezendő fél évszázad során, hanem a teljes gazdaságról, illetve társadalmainkról. Ha nem találjuk meg a megoldást az éghajlatváltozásra, akkor potenciális lehetősége fennáll a katasztrófáknak, hogyha nem foglalkozunk az éghajlat változás adta sürgős kérdések megoldásával. Aztán nem lehet aktuálisabb kérdés, mint ez, sokkal aktuálisabb, mint egy évvel ezelőtt, mert folyik egy nemzetközi politikai folyamat, ami nem igazán sikeresen végződött. A legfontosabb alapkérdések az egész környezet vonatkozásában, illetve amit mondtak a tudósok a különböző környezeti hatásokról, gyakorlatilag még mindig jelen vannak, még ha kevesebbet is beszélünk róluk. Nos, a gazdaságunkban hogyan használjuk a szenet? 1,5 Celsius fokra akarjuk csökkenteni a fölmelegedést, az az ipari forradalom előtti időszakhoz képest. Gyakorlatilag a kibocsátások az légkörbe, az egész világon, hogy elkerüljük a vá... egy trillió tonna CO2-t jelentenek, tehát ennyit lehet kibocsátani a légkörbe, anélkül, hogy nagyon veszélyesen fenyegetnénk a légkört. Tehát mielőtt még a célról beszélnénk, tudnunk kell a koncentrációról is, illetve azt is, hogy milyen célokat határozunk meg, de ezeket is meg kell vizsgálnunk, hogy ezek hogyan ö, tudnak egymáshoz alkalmazkodni. Tehát azt tudjuk már, hogy Európában a hosszú távú célunk mi, ö, tavaly októberben az, e-, az európai csúcs Kopenhágára készülve ö, 80 és 95 százalékot határozott meg, hogy ennyiben csökkenti a kibocsátásokat Európában, és hasonló gazdaságok hasonló ö, intézkedéseket kellene, hogy hozzanak. Körülbelül tavaly ilyenkor Barozó elnök úr is ö, útmutatásaiban megfogalmazta az elkötelezettségét, amikor másodszor is megváltoztatták, és ez főleg a parlamenttel folytatott vitára utalt, ez az útmutatás ö, amikor beiktatták tavaly ősszel, és azt mondta, hogy először is dekarbonizálni akarja a közlekedés és energia ágazatokat. Teljes mértékben. Na ez mit jelent a gyakorlatban a politikusoknak? Önök is tudják, hogy a bizottság a 2020-as roadmap-en dolgozik, mint az energia, mind a közlekedés vonatkozásában, sőt az egész gazdaságra kiterjedően, amelyről az új évben fognak beszámolni, és a végrehajtásra pedig a következő év során kerül sor. Most nem tudom, hogy itt csak szép politikai szavakat hallottunk-e, ez a kérdés. Nem olyan messzire a szembelévő szállodában Philip Lowe, az energetikai főgazgatóság főigazgatója szólt a szén ágazat képviselőihez az éves gyűlésen, és azt mondta, a dekarbonizáció nagyon fontos, és a CCS-re óriási szükség van ahhoz, hogy a szén túlélje ezt. Érdemes talán ezt megismételni, tehát a Decarbonization Experiment mondta, és a CCS-re szükség van ahhoz, hogy túlélje a szén mindezt. Gyakorlatilag a teljes dekarbonizációról van szó, mi történik 2020-ban, 30-ban, majd azután, de gyakorlatilag a cél az, hogy teljes mértékben dekarbonizáljuk a világot, ha azt akarjuk, hogy túlélje a szén. Nos, ami a 2020-as stratégiát illeti, ma délután azt hiszem elfogadták a biztosok, de holnap fogják előterjeszteni, de egyáltalán nem beszél konkrétan erről a szövegről. Ahogy már az elején bevezetőmben elmondtam, nem akarjuk a jelentőségét csökkenteni mindenféle szempontból, de a bizottság stratégiájában egyáltalán nem is említi, ami holnap kerül beteljesztésre. Konkrétabban a szénről néhány szót engedjenek meg. Ahogy említettem, Ebben nem ellenezzük a szén vagy a foszilis energiaforrások használatát, de aggaszt minket az, egyenlő, az esélyegyenlőség kérdése. Az intézmények most beszélnek erről a témáról, és ugye szavazás is volt ma délelőtt itt a állami támogatások leállításáról a szénbányászatban. Persze nem ugyanaz a helyzet Európa szerte, mert nagyon sok ország, vagy Cseh köztársaság, Lengyelország hatékonyan állít elő szenet, de ezeket a támogatásokat nagyon gyorsan le kell állítani, és az intézmények, főleg a miniszterek tanácsa, bizottság, ahogy már ez elhangzott, hangsúlyozta, igen, ezzel egyetértek, bár nem hallottuk sajnos a hozzászólást, de az előadó egyetért, és említettem is, de minden esetre az intézmények a határidőket év végére meg fogják szabni. Ezek után még el kell gondolkodnunk azon is, hogy a szén ö, szennyezést, ö, környezetre gyakorolt hatását hogyan tudjuk ö, kordában tartani. Ö, két évvel ezelőtt született egy irányelv. Ennek ellenére az ETS, ö, vagyis a kibocsátási kereskedelmi rendszer nem eléggé erőteljes politikai eszköz. A szén kibocsátások és más foszilis energiaforrások kibocsátásának kordába szorítására. Az ugye nem azt jelenti, hogy ezt teljes mértékben el kell vetni, de mindenképpen reformálni kell, hogy hatékonyan működjön, és azt hiszem, hogy fel is soroltam azokat a területeket, amelyek aggasztanak minket. Nagyon sokat segíteni a politikusoknak, illetve az ipar képviselőinek, hogyha elismernék, hogy az ETS nyílt végű eszköz. Önmagában az ETS nem is beszél harmadik fázisról, pedig gyakorta emlegetjük ezt bármilyen változtatás, ami csökkenti ezt a kepet, Ket- 2070-ben érjük el csak a nullát a kibocsátások vonatkozásában, de az évszázad közepénél előbb kellene elérni ezt az eredményt, ehhez pedig több reformra van szükség. Ami az ETS-t illeti, Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy nagyon jó minőséget és eredeti megoldásokat tudjunk biztosítani. A bizottság a minőség kérdésével megígérte, hogy foglalkozni fog, ami pedig az eredeti jellegét illeti ezeknek a jegyeknek, főleg mm, Kínában, bizonyos mértékig Indiában, ahol az ipari műveletek ugyan változnak, a termelés összetétele annak érdekében, hogy ebből befolyó bevételek adta előnyök élvezhetőek legyenek, nyilván új megoldásokat igényelnek. Végezetül, bár nem említettem még eddig, a CCS-t elfogadja ugyan a WWF, de olyan keretek között, ahol ezek az, ezek a, ezekre a műveletekre kerül, sor kerül. Két évvel ezelőtt sikerült elfogadni a, az éghajlati és energetikai csomagot, ami elég jó volt, és nyilván bizonyos környezetvédelmi törvényeket is figyelembe vesz. Visszatérnék a szén röviden, ez politikai kérdés, hogy mi lesz a dátum az év végén, talán a csúcson eldöntik majd a versenyel foglalkozó miniszterek decemberben. A WWF azt szeretné, hogy a jelenlevők támogatnák a bizottság javaslatát, mégpedig lényeges változtatások nélkül. 2014-ről volt szó a bizottsági anyagban, és a többi intézmény nem igazán támogatja ennek meghosszabbítását. Főleg a 2018-as évet nem, ez a gazdasági csúcson hangzott el, de ez valószínűleg elvetésre kerül két héten belül. Ami talán még érdekesebb, de úgy tűnik, hogy már csak néhány percen van, ha nem lesz közvetlen támogatás, újakat sem vezethetünk be közvetve. De hát Spanyolországban pontosan ezt javasolták. A két úr, aki itt látható, Barózó elnök úr és Almunia elnök úr kollégáikkal együtt döntést hoztak, és javaslatot készítettek a spanyol kormánynak, hogy az elektromos árampiac egy részét Spanyolországban csak a belföldi szén felhasználására használják fel. De szeptember óta változott a helyzet, és a döntést felfüggesztette a, a múlt héten a bíróság, mert úgy tűnik, hogy nem volt jogos a döntés a bizottságnak. Ez az utolsó diám. Hogyha megbírkozunk az általán felsorolt kérdésekkel, az ETS reformjával, az állami támogatások kivonásával, biztosításával annak, hogy újakat nem cseppészünk be a kiskapun, a környezetvédő civil szervezetek proaktívabb fellépésével, hogy a szén jövőbeli jövőjét kidolgozzák. Nos, ha a WWF elfogadja a CCS-t, akkor megfelelően foglalkozunk az éghajlatváltozási kérdéssel, és ami a különböző te- technológiákat illeti, inkább pragmatikusan járunk el, mint dogmatikusan de talán erre nem térnék most ki. Lehet, hogy az ETS nem működik, mert a CCS nem tudjuk elég gyorsan kidolgozni. Ez politikai jellegű vita, de ez már lezárult, mert nyáron megszetett az irányelv, de a jövőben talán újra fel kellene vetni, hogy valamilyen normatív szabályozás legyen a kibocsátások vonatkozásában, ugyanúgy, ahogy a kén, a nitrogén, a szennyezőanyagok vonatkozásában létezik, annak érdekében, hogy a nem kívánatos szén származékok kikerüljenek a légkörből, és azok, akik CCS-sel kívánják ezt megoldani, megtelség. Utolsó pont. Nem tudom, ez talán nagyon komplikált kérdés, hogy most ezt elmondjam. Az ETS ugyan még nem eléggé érett, és még nincs teljes megfelelő válaszunk az éghajlatváltozás megoldására, az egyes tagállamoknak azonban van lehetősége arra, hogy az elektromos áram irányelv keretein belül új kapacitásokat nyissanak. Ez a harmadik fejezetben található az irányelvben és önök is nyilván ismerik, mert foglalkoztak vele. Tehát a tagállami szinten ezek a, a jogosítványok lehetőséget biztosítanak arra, hogy bölcsen használják fel a lehetőségeket. Új erőművek felhasználásával, mert ugye megint itt van az politika, és a jövőben nyilván el kell kerülni, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, hogy nehéz az éghajlati kérdéseket megoldani, mert most rosszul döntöttünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezzel gyakorlatilag valamennyi előadónk befejezte az előadását. Most pedig önöknek van lehetősége arra, hogy kérdéseket tegyenek fel, aztán a bizottság jön. Majdnem tíz jelentkező hozzászóló van. Kérem, hogy tartsák be a két perces időkeretüket. Többre egyszerűen nincsen lehetőség, mert nehézségeink lesznek. Kaváljó asszony az első hozzászóló. Szeretnék köszönetet mondani minden előadónak. A legtöbben a hatékonyságról beszéltek, a széndiokszid kibocsátásról, de hát nyilván tudjuk, hogy azért még nincs megoldva a probléma. A rendelkezésre álló technológiák nagyon drágák, és a legtöbb ország nem használja föl a rendelkezésre álló technológiát. Ez is tény. Igaz, hogy a noxokkal kapcsolatban sok minden történt, mindenféle technológiával igyekszünk dülőre jutni, de vannak még mindig problémák, és várom, hogy az önök meglátása micsoda, mi lenne a valós megoldás, hiszen ezek ugye az emberi egészségre is kihatással vannak. A részecskékre gondolok itt az apró részecskékre, mint szennyező anyagokra és a nehéz fémekre. A kutatási programok tekintetében kérdezem azt, hogy a kiemelkedő projekteknek melyeket ítélek? Azokat, amelyek ezt a közel 700 fokos hőmérsékletet el tudják érni, vagy milyen alapon döntenek? Kérdésem még, hogy... They thought that they had much lower than the previous foreseen. Uh, is this only a South African issue? Dél-Afrikáról hallottunk az önök beszámolójában. A kérdésem az, hogy van-e a források tekintetében egyéb adatok, amiről be tudnak számolni. Johnson úrhoz fordulva mondom azt, hogy az ipari gázok vonatkozásában Egyetértek önnel, tegnap hallottunk a biztosról arról, hogy mi a teendő ezzel kapcsolatban, nem csak a tiszta fejlesztési mechanizmusokra gondolok itt, de az engedélyek, a kínai erőművekből kilépő kibocsátásokkal kapcsolatosan eléggé agályosak, és nem tudom, hogy ezeket a problémákat hogyan tudjuk megoldani annak elkerülésére, hogy kikényszerítsük, hogy ne kelljen kikényszeríteni ezeket a az engedélyeket, hiszen akkor, mint ahogyan tudjuk, a gyártások sok esetben elmenekül Kínába. Irek képviselő következik. Köszönöm szépen. Rövidre fogom a mondókámat. Osztom ezt a véleményt. Nem osztom Johnson úr véleményét a CCS-szel kapcsolatban. Mindenképpen módosítani kell a jelentést, mert a Davis jelentés nem kielégítő. Miért? Azért, mert az új és hatékony erőművek építését blokkolja. Az 50-60 százalékos hatékonyság a célkitűzés. Miért van ez így? Nos hát az a helyzet, hogy más fosszilis tüzelő anyagok vonatkozásában is bevezetik a CCS-t. Lehet, hogy ez a fajta igazságosság jogi értelemben is majd módosításra kerül. Ebben az összefüggésben lenne a kérdésem. Ne legyen -e egyfajta jogi szabályozás, amely mentén a szén erőművek építése lehetővé válik, ahol az 50% feletti bruttó hatékonyság elérhető. és akkor itt a meg nem oldott CCS problémákra is megoldást találnánk. Ugye Davis abból indul ki, hogy a CCS nélkül új erőművek nem alakíthatók. Eh, perdón, presidente, no le he escuchado bien. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót. szakértőkkel is egyeztetem a frakciómon belül, és nagy érdeklődéssel figyeltem a beszámolókat, és azt, hogy a témát hogyan dolgozzák fel. Ez egy igen felfűtött vita. A kollégák tudják, rólam, hogy a nem versenyképes bányák bezárásával kapcsolatban mindig felszólalok és állást foglalok. Az azonnali bezárás ezen bányák esetében, amelyek egyes régiókban és tagországokban katasztrofális következményekkel járnának, egyszerűen amiatt, mert óriási munkanélküliséget eredményeznének, ez tehát önmagában nem elfogadható. Számomra éppen ezért nagyon fontos, hogy a munkanélküliek száma ne nőjön, és őt ezeket a munkanélküleket valahogyan felfogjuk, és próbáljuk meg átképezni. Tehát ha szükséges a bezárás, akkor ez egyensúlyban kiegyensúlyozottan történjen. Aztán a versenyképessé tétele ezeknek a bányáknak is egy nagyon lényeges aspektus. están haciendo para esta reconversión. Se han explicado algunos. Aztán az átállás konkrét intézkedései. Volt már is egyikről másikről szó, de vannak olyanok is, amelyek valóban eredményekkel kecsegtetnek, melyek ezek a konkrét paraméterek, amelyekre alapozzák az optimizmusokat. Itt vannak ugye önök, mint magasrangú szakértők, és sokszor beszélünk ugye itt a bányáknak a versenyképességéről, és a lengyel kollégák beszélt erről részleteiben, beszélt ugye a működtetési, fenntartási költségekről, a kőolaj kitermelésről. Tehát kérdezem azt, hogy mit, mit, hogyan definiálható egy versenyképes bánya, vagy a versenyképes kitermelés. Tulajdonképpen a projekteket, amelyek a széndiokszid kibocsátást csökkentik, én mindig támogattam, és azt gondolom, hogy a tekintetben Európának valóban vezető szerepet kell vállalni. De a kérdésem az, hogy a belátható jövőn belül kiindulhatunk-e abból, hogy a szén nem kerül konfliktusba a megújuló energiaforrásokkal, és még számos más kérdésem is lenne, de ezt most időhiányában nem tudom föltenni. Szóza Wagner. Primero felicitar. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni a világos előadásokért. Két konkrét kérdésem lenne azonban az előadókhoz. Közelebbről is meg tudnák világítani, hogy mi a kutatás jelenlegi állása a CCS-szel kapcsolatban, tehát a széndiokszid megkötéses tárolással kapcsolatban, és gazdaságilag ez milyen terhet fog jelenteni, ha ezek megvalósulnak ezek a tervek. A második kérdésem pedig az lenne, hogy milyen minőségi különbségek vannak az Európában felelhető szénfajták között. Én egy olyan régióból vagyok, ahol szénbányászat folyik, és nem tudom, hogy, és meg tudom ítélni, hogy Spanyolországban milyen különbségek vannak. Klogi Junges a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, mondja Turmes úr. Pikács úrhoz lenne kérdésem. Köszönöm, hogy a klímát felkarolja. Azt gondolom, hogy azért a több, legtöbben így vagyunk ezzel, de a kérdésem az, hogy hogyha a CCS az a technológia, amely alapján megítéljük, hogy a szénnek jövőt jósolunk-e vagy sem, akkor szeretnék választ a következő kérdésre. Az elsődleges forgatókönyv szerint, amelyet október óta ismerünk, és ez az a részletes forgatókönyv a bizottság részéről, az olvasható, hogy nincsen üzleti modell ma, amely szerint a 20%-os 2020-ra megvalósítható a üvegház hatású gázok és a CO2 kibocsátás terén. Tehát tulajdonképpen túlságosan drága a technológia. Tehát ez a CCS technológia nem az a terület lesz, ahol a demo projekteken kívül bárki is beruház. A kérdésem az, hogy hogyha önek a 20-ról a 30 ra elpróbálnak mozdulni az üvegházhatású gázkibocsátási célkitűzés esetében, akkor ezzel csak nőni fog a szén ára. Lehet, hogy lesz piaca a CCS-nek, de igazából nem értem a logikát, mert hogyha hogyha a hagyományos erőművekbe való beruházás egységes, és tulajdonképpen szinte azt olvasom ki, hogy önök ellenzik ezt a megközelítést, de a másik oldalt is, hogy, hogy nem tudom, hogy a, hogy a CCS akkor hogy fog működni, mert nincsen üzleti modell. Második kérdésem Johnson úr felé. Hát a WWF, aki pro CCS stratégiát fektetett le, hát akkor önök azt mondják, hogy igen, megvan a technológiai megoldás, és ennek eredményeként a CO2 és az üvegházható gáz kibocsátás a mostani szénerőművekből, Európából megmaradnak, sőt folytatódnak, és ön saját maga mondta, hogy ez nem olyan jellegű probléma, hogy mínusz 95-nél tartunk majd 200, 2050-ban, hanem költségvetési probléma. A 40 százalékos célkitűzés és a német célkitűzés ugye még 95-ből származik, és ez szerepel az energiakoncepcióban, Tulajdonképpen a legnagyobb kibocsátás 2020-ig várható mostantól számolva. Tehát azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen önök nyitották meg az utat a hagyományos erőművek fenntartása előtt. Bár itt költségvetési megfontolásokat emleget. Miközben a CCS technológiákat is támogatja, úgyhogy ez probléma számomra. Éler úr következik. Először is nagyon szépen köszönöm, hogy megőriztek valamit abból, amit Claude Torm is mondott, erre hivatkoznék is. Nekem egy etnocentrisztikus képen van a világról, amely úgy szól, hogy mi itt vagyunk Európában, és nem vesszük figyelembe a nemzetközi fejleményeket. 14 nappal ezelőtt Kínában nyilvánosságra hoztak egy stratégiai tervet, amely azt mondja, hogy részt eh, akarnak venni a nemzetközi szénkitermelő vállalatokban, és részesedéseket szeretnének szerezni. Medvegyev orosz miniszterelnök azt mondta, hogy perspektívikusan Oroszország az áramtermelésben szeretne átállni a szén erőművekre, és nettó importőré akar válni a szén területén, nettó exportőri pozícióját feladva. Mi itt a parlamentben meg vagyunk győződve arról, hogy ha, ha egyáltalán el akarjuk érni a éghajlatvédelmi célokat nemzetközi kontextusban, és nem akarjuk, hogy gazdaságilag eh, is problémák legyenek a környezeti problémák mellett, akkor föl kell tennünk azt a kérdést, hogyan lehet a szénerőműveknek a hatékonyságát növelni, és hogyan lehetne a CCS technológiákat alkalmazni. A második kérdés pedig a gazdasági háttért nézve érdekes számunkra, hogy hogyan alakul az ára a szénnek. Mi az önök véleménye erről? Látjuk, hogy ez egy költséghatékony, vagy alacsony költségű technológia, de és nincsenek olyan problémák, mint a gázárral, de mik a jövőbeli tendenciák? Ez lenne tehát az első kérdésem. A második kérdésem, és ezt, amit Claude Tormes mondott, az nem teljesen helytelen. A kérdésünk ugyanis most az, hogy hogyan látják önök az árak alakulását, amikor a CCS-ről beszélnek a bizottság itt már kifejtette az álláspontját, az kérdés, hogy ez most gazdaságilag vagy politikailag volt, inkább motivált ez az álláspont. És a harmadik kérdésem pedig az lenne, mennyinek tartják a valószínűségét annak, hogy itt Európában, a tagállamokban megfelelő megvalósítást nyer majd egy CCS irányelv. Különböző gazdaságok vannak, de fontos lenne tudni, hogy a befektetések milyenek lesznek a tagállamokban ezen a területen. Elnök, köszönöm szépen, most alkalma van az előadóknak megválaszolni a kérdéseket. A sorban haladjunk Johnson úrral kezdve, aki az utolsó volt. Szeretném, hogyha mindenki ki, néhány kérdésre válaszolva, jól összeszedetten. Johnson úr, szó. Kaveljó asszony, a CDM, ahogy ön is említette, azt hiszem egyetértünk ebben, két szinten kerül szabályozásra. Az egyik a globális, a másik az európai. És amíg nincs megállapodás globális szinten a tovább lépésre, nem tehetünk semmit európai szinten. Az ETS irányelvben van egy fenntartási ö, rész, úgyhogy lényegében egyetértünk. Azt hiszem, hogy csak a megfelelő osztályoknak kell most már tovább lépni. Gyerek úr nincs itt, de hadd válaszoljak legalábbis a jegyzőkönyv számára. Azt hiszem, hogy nem értünk egyet abban, hogy a geológiai tárolási irányelvet hogyan értelmezzük. Chris Davis jelentése volt ennek egy része, hogyha esetleg az asszisztense itt van, vagy esetleg szeretne ö, a továbbiakban velem erről beszélni, akkor megbeszélhetnénk, hogy mi van benne az irányelvben, és mi nincs. Rére Madrell asszony, mi a remény Spanyolországban, és főleg az érintett régiókban, a visszaeső szénbányászatban, Ha jól értettem, talán összesen körülbelül 4000 munkahely maradt a szén termelésben Spanyolországban. Ezzel szemben a megújuló energia ágazatban, ami rendkívül gyorsan fejlődő ágazat Spanyolországban, és Nyilván el kell ismerni azt, hogy Spanyolország politikailag mennyire támogatja ezt a területet. Ott 200 ezer munkahelyről beszélünk az önök hazájában, ebben az ágazatban. Úgyhogy az energia állandóan változó ágazat, és az európai gazdaságon belül nagyon sok ágazatra igaz ez. Spanyolország vonatkozásában külön területekről volt szó, és itt a szenet említettem, nyilván a megújuló ágazatban tényleg ö, ö, értékelendő Spanyolország elő ö, lelépése. Turmes úr, ami a CCS-t illeti. Azt hiszem, a legtöbbször elfogadjuk ezt. Mindig ugyan nem. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy én támogatom a CCS-t. ez eléggé passzív dolog, hogy elfogadjuk, úgyhogy ebből valamilyen aktív tevékenységre kéne átélni. Ami az EPS-t illeti, ETS-t illeti. A, erről nem beszéltem, mert nem volt elég időm rá, de rajta volt az egyik dián. Nyilván ön ismeri ezt a témát, mert ő volt az első olvasatos árnyékjelentés készítő ennek a témának, azt hiszem, hogy normákat meg kellene állapítanunk ideális esetben. A tanács végezetül tegnap fogadta el teljes mértékben ezt a szabályzót. Több politikai oknál fogva ez nem eléggé erőteljes jogszabály. Nem olyan erőteljes, mint amilyen lehetne. De utaltam arra, hogy a jövőben újra föl lehetne vetni ezt a témát, és az éghajlat ö, korrába szorítására is föl lehetne használni, illetve az egyéb kibocsátások terén is fel lehetne használni. a globális és európai politikai folyamat kialakítását, újra kialakítását illetően az éghajlat védelmére nyilván vissza kell rá térni, ami viszont a költségvetést illeti szükség, sürgős a helyzet minden területen. Azt hiszem ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Póla úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy néhány kérdésre válaszoljak, beleértve a hozzám közvetlenül intézett kérdéseket is ami a kibocsátásokat, a környezetvédelmet illeti, van olyan spanyol erőmű, ahol gyakorlatilag 7 milliótól 150 millió euróig terjedő összeget fordítottunk fejlesztésre, különböző szűrőket építettünk be, és ezáltal csökkentettük a kéndioxid kibocsátás. Ez például egy olyan pont, amiről beszélni akartam már, itt a, gyakorlatilag az energia önellátásról van szó, ugyanakkor arról is szó van, hogy az európai országoknak e, tehát nem szabad kitéve lenniük a világpiaci árváltozások erősségének, hanem önellátásra kell törekedniük. Ami pedig az átállási paramétereket illeti, az Európai Unió e, szektoriális kiigazításokat e, irány, vonatkozó irányelvével kapcsolatban 90 és 2005 között 230-ról 28-ra csökkent a bányák száma, 12 millióról csökkent le, 110 ezer munkahely veszett ezzel el, és sajnálatos módon 82 ezer munkahelyvezettel közvetetten ezáltal, tehát gyakorlatilag rendkívül kemények itt az alkalmazkodási feltételek ebben a szektorban, ami pedig a versenyképes bányászatot illeti, ez, ennek a fogalma talán nincsen annyira pontosan meghatározva, és amely paraméterek itt vonatkoznak, az gyakorlatilag a világpiaci ár. 2006 és 2008 között a világpiaci ára a szénnek magasabb volt, mint a belső piacon, tehát a spanyol piacon, a hazai piacon az ár, ami pedig a határidős piacokat illeti, 2011-re várjuk, hogy a megnövekedett kereslet miatt a világpiaci ár, a spanyol ár fölé fog emelkedni. Ez is mutatja, hogy mennyire kérdéses az, hogy mennyire lehet versenyképes bányászatról beszélni, ami pedig a megújuló energiaforrásokat illeti Spanyolország jó példa arra, hogy a két törekvés egymást nem zárja ki, egyszerre lehet a széntartalékokra építeni stratégiai szempontból és a megújuló energiaforrásokra. Ez technikailag, műszakilag is megerősíthető, hogyha azt látjuk, hogy a áramhálózatban hogyan alakulnak a fogyasztási csúcsok. A spanyol hálózatban 4,4 megawatt energia használódik el. Ezt 18%-ban szénből és 6%-ban megújuló energiaforrásból állították erő. Jól lehet, megülő energiaforrásban termelési kapacitás háromszor akkora, mint szénből. Vannak különböző különböző kén tartalmú és nitrogén tartalmú források a mi erőműveinket átállítottuk egy speciális szén egyvelegre, amely lehetővé teszi, hogy a nitrogén oxidok és kén oxidoknak a mennyisége csökkenjen. Ezen a területen is tehát előrelépéseket tettünk, ami pedig a CCS projekteknek a jövőjét illeti. Itt van egy nagyon jó példa Asztúriából, egy utánégető erőmű, amelyel kapcsolatban már vannak megvalósíthatósági tanulmányok, és most 2014-ig egy kísérleti projekt is indul. Itt egy 50 megawattos erőművet építünk, amit aztán 300-350 megawattra fogunk bővíteni a jövőben. Ez mindenképpen más rendszerekkel szemben egy előny, hiszen lehetővé teszi, hogy gyakorlatilag modernizáljuk a meglévő erőműveinket. Azt is el szeretném mondani, hogy Spanyolországban 11 állami tározó van, a, a 11 olyan hely van, ahol vizsgálják, hogyan lehetne a széndiokszidot tárolni, ami pedig Johnson úrhoz intézett kérdéseket illeti a spanyolországi belföldi bányászattal kapcsolatos királyi rendeletet illetően. Ezt sosem kérdelezték meg Európában, tehát úgy gondoljuk, hogy az irányelv 15-ös cikkének mindenképpen megfelel ez a jogszabály, és a tanács vonatkozó előírásainak is. Tehát e tekintetben még azt szeretném elmondani, hogy nem tudjuk elfogadni hogy 2014-ben be kell fejezni a szénbányászatot. Ez ugyanis azt is jelenteni, hogy az Európai Uniónak egy alapvető alapelve, évek óta követett alapelve feladásra kerül nevezetesen a stratégiai tartalékok kialakítása. Nos, azt gondolom, ezt nem engedhetjük meg. És azt, éppen ezért azt mondanám, hogy a saját bányászatnak a korai idő, idő előtti megszüntetése káros lenne. Pikácúré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Carvalho asszony, ami a részecskéket a illeti. Ez egy nehéz technikai műszaki kérdés. 2014-től új irányelv érvényesül a ipari kibocsátásokkal kapcsolatban, amely szigorú előírásokat tartalmaz ott kén, a kén kibocsátás csökkentő műszaki berendezéseket szükséges előírtát teszik. Gyakorlatilag itt a kéntartalmú részecskék kibocsátását meg kell szüntetnünk. Nincsen olyan tilalom, amely azt mondja, hogy 50% feletti hatékonyságú erőműveket nem építhetünk ezek az erőművek sokkal többe kerülnek, mint a hagyományos erőművek, sokkal többe kerül az építőanyag, éppen ezért nem lesz pár versenyképes a piacon az ott előállított energia. Rekamannel asszony kérdezett a bányákról. 117 ezer ember van Lengyelországban, akik közvetlenül a bányászatban dolgoznak. A legtöbb vállalat bírja a versenyt, versenyképes, 75 millió tonna szenet állítunk elő, több millió euró értékben. Hogyha jobb vállalatirányítási struktúrát vezetünk be, akkor kiindulhatunk abból, hogy a legtöbb üzem a jövőben is versenyképes marad, és nincsen szüksége anyagi támogatásra. Azonban mindenképpen szót kell ejteni arról, hogy itt egy itt családokról van szó, dolgozók családjairól, akik számára fontos megélhetést jelent a bányászati tevékenység. Voltak olyan kérdések is, amelyek arra vonatkoztak, hogy a CCS technológia alkalmazásával hogyan lehet az energiaköltségeket csökkenteni. Van olyan becslés, amely azt mondja, hogy körülbelül 35 euróval növelni a költségeket tonnánként ennek a technológiának a bevezetése. Most azt ki kéne számolni, hogy egy megawatt órára ez mennyit jelent, hogyha hogyha a kibocsátási szintek a jelenleginél maradnak, akkor ez a technológia nem lesz versenyképes. Ha azonban a CCS bevezetésének költségeiről beszélünk, akkor általában elfelejtjük azokat az összegeket, amelyeket a megújuló energiaforrásokra fordítunk. Azok 40 vagy akár 45 eurót is elérnek megawatt óraként. E, illetőleg Lengyelországban megavat óránként 70 eurót költünk erre. Hogyha tehát elérhetnénk a tiszta szénfelhasználást 35 eurós megawatt óránkénti költséggel, akkor ez mindenképpen előnyös lenne, és ez nem vezetne az energiaköltségek növekedéséhez tekintettel arra, hogy Lengyelországban a szénnek nagy szerepe van az energiaszerkezetben. Ami a kvótakereskedelmet illeti, ez, ez a rendszer az vezet, hogy növekednek a, pia, a piaci árak, éppen ezért a CCS technológia versenyképes lesz. El fog jönni ez a nap, de mindenképpen ennek előfeltétele, hogy demonstrációs célú bemutató erőműveket építsünk, ahol ennek a technológiának a sikerességét demo, demonstráljuk. Zárásképpen pedig föltették azt a kérdést, Éler úr tette fel azt a kérdést, hogy mi az esélye annak, hogy a tagállamok a, egy európai CCS irányelvet alkalmaznak is majd valóban vannak az, elfog, az ilyen irányá elfogadottságával problémák a politikában, és az adminisztrációban is. Ez a technológia kevéssé érthető a nyilvánosság számára, ez különböző aggályokhoz vezet, és a nemzeti parlamentek képviselői nem igazán mutatkoznak hajlandónak ennek a technológiának a támogatására. Ahol kísérleti erőműveket, demonst- demonstráló, bemutató erőműveket tudunk építeni. Természetesen ott, ott talán jobb lesz a támogatottság. Elnök, köszönöm szépen a válaszokat. És Jexli úrnak adom meg utolsóként a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Számos kérdés jött, és azt kell mondanom, hogy a legtöbbet már meg is válaszolták. Úgyhogy ha valamit kihagytam volna, vagy kihagynék, akkor kérem szépen majd szóljanak a válaszok után. Volt egy kérdés a társ tartalékokkal kapcsolatban, és hogy ezek csökkennek a szén tartalékokkal kapcsolatban, amelyek csökkennek Dél-Afrikában. Egy német hatóság az, amely talán eh, az, amely a legtöbb adattal tud szolgálni e tekintetben. Azt kell mondanom azonban, hogy azok a szénmezők, amelyek ott találhatók, sokszorosá teszik ki a szén tartalékoknak, úgyhogy a tartaléknak a definiálása sok paramétertől függ. Nyilván van olyan eset, amikor a szén egyszerűen hol belekerül, hol kikerül ebből a definícióból, illetve a tartalékból de ezek az adatok, tehát mint ahogy mondtam, a hatóságok között más-más adatokkal vannak jelenleg, jelen éppen amiatt, mert más a definíció a széntartalékra vonatkozóan. 144 év a német hatóságnál, más hatóságoknál van, ahol 19-20 éves különbséggel irányozzák elő a még meglévő széntartalékokat. Remélem, hogy ezzel valamelyest megvilágítottam a kérdést. Számos hozzászólás a foglalkoztatásra vonatkozott a szénbányászatban, különös tekintettel Spanyolországra. Én Nagy-Britanniában kezdtem, ahol kb. 225 ezer munkahely veszett el, és 5000 maradt meg ezen a területen. Lehet, hogy van, aki jobb adatokról is be tud számolni. Sokukat a munkavállalóknak ugye uh, máshová irányították, hát remélem, hogy vannak jobb forgatókönyvek is. Miután itt a brit példa alapján nagyon sok munkahely veszett el a bányák bezásárával, a legnagyobb importőré vált Nagy-Britannia a szén tekintetében. Négy-öt évvel ezelőtt egyébként a negyedik legnagyobb szénimportáló ország volt. Most India és Kína megelőzi Nagy-Britanniát, de ne gondolják, hogy óriási nagy ökológiai, környezeti hozadéka van ennek. Emlékeznünk kell arra, hogy a környezetvédelmi kérdések általában nem a szint kitermeléssel, hanem az elégetésével kapcsolatban vetődnek fel aggályként. Ha importáljuk a szenet a máshonnan, a világ többi részéről, akkor ez gyakorlatilag nem zárja ki azért még a negatív hatások kialakulását. Mi a versenyképes bánya? Ez is egy kérdés volt. Nos, hát itt nagyon sok geológiai paramétert is figyelembe kell venni a tőkeberuházásokról is szót kell ejteni, aztán a szállítás, a mélység, amelyből bány, ki kell bányászni a szenet. Európában nagyon sok bányáról kiderült, hogy nem versenyképes, nem azért, mert nincs megfelelő technológia, hanem mert nagyon nehéz körülmények között mély rétegekből kell előbányászni a szenet. A minőség tekintetében, a szén minősége tekintetében nagyok a különbségek Európában, de el kell mondani azt, hogy az erőműveket lehet úgy kialakítani, hogy jól működjenek, és a kibocsátásuk tekintetében is jó minősítést kapjanak. Ugye tulajdonképpen a az erő, a, a tüzelőanyagoknak a helyettesítése a megfelelő technológiával már is jobbá varázsolhatja az erőművet. A CCS-szel kapcsolatban ugye üzleti modellre is szó terelődött. Hát azt gondolom, hogy erre már Pikachu válaszolt. A kérdésem az, hogy ezzel kapcsolatban egy analóg kérdés, hogy az atomerőművek vonatkozásában mi az üzleti modell? hogy az LTS volt a rendszer, mint eszköz, amelyet elképzeltünk megoldásként, és azt gondolom, hogy ez képes arra, hogy a nulla karbon technológia mint elképzelésbe való beruházás felé elmozdítsa az ipart. Nagy projektekről beszélünk a CCS kapcsán, és úgy gondolom, hogy a szénele előállított áram megavat óránként alacsonyabb, mint az megújulókkal megtermelt ugyanilyen mennyiségű áram. Az Európa és a világ véleménye a szén jövőjét tekintve nagyban különbözik és talán visszatérnék egy olyan kérdésre, hogy, hogy Európa egyáltalán részes akar-e lenni ennek a folyamatnak? Akar-e szenet alkalmazni, felhasználni a jövőben, akár mekkora is lesz a szennyezés? Drágábbak lesznek-e a szén nélkül a az, az erőművek működtetése, avagy sem. Úgyhogy amennyiben kihagytam volna valamit, kérem szépen, hogy emlékeztessenek. Elnök, köszönöm szépen a válaszokat. Ezzel tulajdonképpen végeztünk is. Hát van egy meglepetés vendégünk is. Filip Lois is itt van. A főigazgató úr is szerettem volna lehetőséget biztosítani számára is, hogy a szén témában még felszólaljon. Nyilván nem fog tudni reagálni az itt elhangzottakra. El úrnak is megadom a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnézést kérek, hogy nem tudtam meghallgatni közvetlenül az összes előadást, csak a kollégáim számoltak be a legfontosabbakról. Egy pár dologról én is szólnék, az európai energiapolitikáról általánosságban, és a CCS-sel kapcsolatban is. Egyötöde az energia mixünkben a szénre esik, az áramtermelést pedig egynegyed részben szénerőművekből nyerjük. A lignit és a kőszény nagymértékben hozzájárul az energiaellátás biztonságához. És ugyan versenyképes a helyben történő szénbányászat Európában, mégis szükségünk van importokra, a diversifikációhoz is. A 85%-a a az üvegházható házhatású gázkibocsátásoknak áramtermelésből származó kibocsátás, CO2 kibocsátásra gondolok, és a tanács ugye előírta a CO2 csökkentést 2050-re 80-95 százalékos 80%-ot írt elő a 95. évi szinthez képest. Nagyon fontos tehát itt a, az üvegházhatású gázkibocsátást vizsgálni a szénnel összefüggésben. Az energia, intenzitás és a környezeti hatások aspektusa is nagyon lényeges, amban a CCS technológiával összefüggésben merül föl. Gyakorlatilag nagyon sok reményt fűztünk ehhez a technológiához, de Európának nagyon sokat kell tenni annak érdekében, hogy meg is valósuljonnak ezek a remények. Technológiai kereskedelmi kihívásokról van itt szó a CCS kapcsán, és nyilván a, az elfogadottság, a társadalmi elfogadottság is, mind a szállítás, mind pedig a tározás kapcsán megoldandó. És ezekre a kérdésekre oda kell figyelnünk. Egyértelmű az is, hogy amennyiben eredményre kívánunk jutni, ennek a technológiának a tekintetében sokkal könnyebben elérhetőek lennék a redukciós, a csökkentési célok. Nagyjából egy milliárd eurót fordítottak a gazdaságot felendítő programokban erre a területre, és az LTS e rendszerből is vannak már megtérülések. Azt gondolom, hogy ez továbbra is része marad majd a 2020-as energiastratégiának, amelyet holnap fog előterjeszteni, illetve elfogadni a bizottság, és a stratégiát az energiaminiszterek fordulóján is megtárgyalásra kerül. Az időközi jelentés már készül az energiastratégia az energiastratégiára vonatkozóan. Nem a különböző tüzelő anyagokat vesszük külön-külön a jelentésben sorra, hanem a különböző hálózatokat, az összes érintettet, Fontos az, hogy az energiatechnológiák területén megmaradjon a vezető szerepünk, és a külső dimenziója is meglegyen ennek az energiapolitikának. Miért van ez így? Hát azért, mert az energiaszerkezet, az energiamix olyan, amelyről először is eszmét kell cserélni nemzeti szinten, a parlamenteknek, a kormányoknak, a közvéleménnyel egyeztetni kell, és el kell ismerni a most zajló aktív vitákat az energiaszerkezetről, hiszen itt a CCS-ről is szó van, a a erőművekről, a földgázról, az atomenergiáról és a megújulókról. Ütemterve van szükség egészen 2050-ig terjedően, és jövő év elején várunk egy időközi értékelést. Ez az ütemterv nem perspektív jellegű, mert a forgatókönyveket külön meg kell vizsgálni a parlamentnek és a tanácsnak is, és ezeket bele kell foglalni majd az energia szerkezetre vonatkozó ambíciójunkba, illetve döntéseinkbe, amelyek majd reflektálják a nemzeti vitáknak az eredményét. Tehát progresszíven épül fel Tulajdonképpen a forgatókönyvekre alapulva ez a dokumentum, és hát ettől függ majd a sikere is. A megfelelő politikákkal, eh, amelynek része az, hogy legjobban használjuk föl a helyben található szén tartalékokat, azt gondolom, hogy a CCS-nek fontos szerepe lehet ebben az energiaszerkezetben, de mint ahogy mondtam, hogy vannak eh, kihívások, vannak feltételek, a technológia és a kereskedelmi üzleti megközelítés, az elfogadottság, és hát a nemzeti költségvetések is meghatározhatják az, hogy fenntartható lesz-e majd ez a modell, és a megvalósítás tényleg kiteljesedik-e. A szén kivonás minden területen felmerül, kérdésként, hiszen a megújulók hatását mindenki hangsúlyozza. Ennyit szerettem volna elmondani, és nagyon szívesen visszatérek majd, amikor az előrehaladásról beszámolunk, mind a költségek, mind a finanszírozás tekintetében, ami a projekteket illeti. Tudják, hogy vannak bemutató projektek szémszámmal, ezeket Hat ilyen bemutató projektünk van, amelyet finanszírozunk, és elviekben ez tulajdonképpen rántálhatja az, hogy az elfogadottság nő, és a finanszírozás is támogatást kap. Ennyit szerettem volna mondani. Elnök, köszönöm szépen, kollégáknak is köszönet, a vendégeknek is köszönet, az agytöröztöknek is köszönöm, hogy ezt a rendezvényt ma itt össze tudtuk hívni. Ennyi volt mára. Köszönöm szépen.